Köszönöm szépen, Kreczó asszony. Most pedig elkezdjük az első kérdéskörrel. Először a Pannister Roy úr kap szót. Köszönöm szépen. Kreczó asszony, üdvözlöm a szakbizottság néppárti tagjai nevében. Üdvözöljük a kohézió világában és a, rég, a, vidék, a regionális fejlesztés világában, amely új világ az ön számára. Most újtottuk meg a szabályokat, 325 milliárdos beruházási tételről beszélt ön is, ez így rendben is lenne eddig, ám a rossz hír az örökségben van. A, bet, a beruházások és tehát a kifizetések és a kötelezettségvállalások közötti hézak egyre nő, és likviditási problémákat okoz ez a tátongó szakadék. A projektek végrehajthatósága a kedvényezettek részéről nehézségeket szenved. Az év, tavalyi végén 23,4 milliárd volt a kohéziós politikában ez a hiány, és tovább nő. A biztos jelölt asszony és az egész bizottság hogyan kívánja orvosolni ezt a problémát? A kedvezményezettek tudni kell, hogy higgyenek önökben, az Európai Unióban, abban, hogy az teljesíti vállalásait. Ez az Európai Unió morális normáit érintő kérdés. Szeretném gratulálni mindahhoz, amit eddig tettek. A szakbizottság elnökeként régóta irányítja ezt a munkát a parlamentben, és komoly eredményeket értek el. És való igaz, hogy nagyon nehéz helyzet ez, amely nekünk is feladatot jelent, hiszen a kedvezményezetek jelzik ezeket a problémákat, és a 23,4 milliárdos hiánya kifizetésekben az év végéig tovább fog nőni felmérések szerint. Ha megerüstenek, akkor a költségvetési problémákat a parlamentre és a tanácsra együtt igyekszem felszámolni, ezeket a szűk keresztmetszeteket, ám ezt az egész bizottság előtt fel kell majd vetni, az egész testület előtt, mert nem csak jó minőségű programokra van szükség, hanem a beruházások tényleges finanszírozásán mellett is le kell tegyük a garast. Tehát a költségvetésért felelős biztostársammal és a többi biztostársammal kell egyeztessek majd, és úgy gondolom, ezen a helyzeten lehet némileg segíteni akkor, hogy a bizottság azon javaslatát támogatják, amely a 2011-es költségvetés módosítását irányozná elő, és a 2016-os költségvetés tervezett módosítását. Ezzel lassítani lehetne ezt a labina hatást, amelyet a kifizetetlen számlák halmozódása okoz, és sürgető az is, hogy észszerű, hosszú távú megoldást találjunk e rendszerszerű kifizetés késedelmek felszámolására, amely a kedvezményeket sújtja és a programok végrehajtását lassítja. Ahogy mondottam, az első dolog, amiben konzultálnom kell kollégáimmal, az az, hogy nem lehet fenyeget, kockáztatni az energetikai, innovációs projekteket, oktatási és a szegénység és kirekesztés elleni programokat nem lehet semmiképpen kockáztatni. Rendkívül fontos a költségvetésben a kifizetetlen számlák problémájának kezelésére megoldást találjunk. Thank you very much. Um, I, I'm glad that you are... Köszönöm örülök, hogy tudatában van ennek a borzalmas nagy problémának, amivel meg kell birkóznia. Ön is beszélt itt a hógolyó effektusról, bizonyára tudja, hogy az arra is szükség van, hogy rendszeresen beszámoljon ennek a bizottságnak folyamatos információ áramlásra van szükség a regionális főigazgató. Ugyanis ilyet nem kaptunk, vagy későn kaptunk, vagy nem volt róla vita. Ezt meg kell változtatni, mert különben mi nem tudjuk önt támogatni a munkájában, és nem tudjuk teljesíteni a saját feladatunkat. Ebben az értelemben tud-e kötelezettséget vállalni arra, hogy nekünk megadja mindazt az információt, amelyre ennek a bizottságnak szüksége van. tisztán kimondja-e, hogy megkeres bennünket a problémákkal, ne csak a Költségvetési Bizottság beszéljen a teljesítményünkről, mert a választóim közvetlenül hozzám fordulnak ezekkel a kérdésekkel. Tud-e ilyen biztosítékot adni? Köszönöm. Én magam is eh, képviselője vagyok ennek a háznak én már 8 éve, és eh, a túloldalról is mindig azt mondtam, amit ön is eh, mondott, nem fogom meggondolni magam. Nagyon fontos az információáramlás, a folyamatos információáramlás, és az, hogy közösen találjunk megoldásokat, mert ez nem csak eh, a regionális költségvetésről szól, hanem az egész költségvetésről, és látjuk, hogy a terepen is vannak problémák. Nem tudom megérteni, eh, ha őszinte akarok lenni, eh, azt, hogy hogyan kérhetjük meg, eh, hogyan kérhetjük a tagállamokat arra, hogy ők 60 napos határidőn belül fizessenek, mi pedig nem teljesítjük a kötelezettségeinket. Azt gondolom, hogy ezt a biztosok, biztosok kollégiumába fel kell vetni. Köszönöm, Kretó asszony, most pedig megadom a szót Andrea Kocolino úrnak. Köszönöm szépen. Isten hozta önt itt, és szeretnék mindenkinek a nevében, a Szociáldemokraták frakció nevében minden jót kívánni neked, ismerjük, hogy mennyire keményfejű vagy. De azért lenne itt egy probléma, amelyet szeretnék jelezni az első partnerségi megállapodásokból a tagállamok és a bizottság között ez jön legalábbis elő. Az, hogy a városokat nem programozási egységként, hanem végső kedvezményezetként tekinti, mert pedig ez a kohéziós politika szempontjából nem jó megközelítés. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság a következő hónapok kíván, során kívánne valamit tenni, részben azért, hogy egyszerűbbé tegye az irányítását ezeknek a programoknak, vagyis felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a városok az új kohéziós politikában milyen szerepet kapnak, és esetleg közvetlenebbül közbelépni és a partnerségi megállapodásokat valóban jó minőségűvé tenni, ugyanis azt hiszem, hogy a városok témája rendkívül fontos kell, hogy legyen a következő programozási időszakra nézve. Thank you, Madam Kretzo. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kaszolino úr. A korábbi kollégám volt a frakcióban, és tudom, hogy önök elkötelezett hívei a városok fejlesztésének, a városok szerepkörét kiemelve, és ez olyan kérdés, amelyel feltétlenül foglalkoznunk kell, hiszen a városok, a régiók központjai általában, és 70%-a az európai polgároknak városi területekben, városokban él. magát értetődik tehát, hogy a partneri elv értelmezésekor és végrehajtásakor is különös figyelmet lennünk a városokban az új pénzügyi szabályozás elfogadásakor is. Úgy határoztak, hogy közös folyamatban kell a programokat kidolgozni, a helyi, regionális tagállami szinteket összeegyeztetve, és a szociális partnereket, valamint a civil szervezeteket is bevonva a folyamatban. Nagyon fontos elv ez, és rendkívül fontos, hogy a szakbizottsági vitában is ne csak egy szép, és a bizottság munkában ne csak egy írott malasz maradjon egy szép elf, hanem valóságos gyakorlattá váljon a mindennapi végrehajtásban, a befektet beruházásokban és a döntéshozatal folyamatában is érvényesüljön. Az eljárással kapcsolatban pedig jól tudják, hogy nagyon fontos lépéseket határoz meg az új szabályzás. Először is az egyszerűsítés irányában léptünk tovább, és az elektronikus kohézió eszközrendszerével is élnünk kell. Ezen túl azonban vannak olyan szabályok, amelyeket egyszerűsíteni kell a tagállami szinten. Vannak olyan programok egyes tagállamokban, ahol 70 aláírásra van szükség ahhoz, hogy jóvá hagyjanak egy számlát, vagy, vagy beindulhasson a konkrét beruházás. Ez nem ö, kell támogassa az európai jogszabályalkotást, tehát meg kell találjuk a megfelelő egyensúlyt az egyszerűsítés és a megfelelő ellenőrzés, ellenőrzés ellenőrzhetőség között. Én, ahogy bevezetőben is említettem, semmiféle módon nem akarok ajtót hagyni, nyitva hagyni a, a hanyagság vagy a, vagy a visszaélések előtt, de megfelelően kell egyszerűsíteni is a programokat. Grácítő kérdés. Biztos asszony, én azt hiszem, hogy ezen a ponton talán kötelezettséget kellene vállalnunk fel mindkét oldalról, hogy a következő hetek, hónapok során a tanács tagállamaival megvizsgáljuk azt, hogy ezek a partnerségi megállapodások valóban megfelelnek-e a közös céloknak, amelyeket kitűztünk magunk elé, és talán ön visszatérhetne majd ide a szakbizottság elé néhány hónap múlva, és beszámolhatna arról, hogy ezen a területen mi történt. Madame Creton. Voi veni întotdeauna cu plăcere în fața Köszönöm. Mindig nagy örömmel fogok eljönni a Regionális Fejlesztési Bizottsághoz. A partnerségi megállapodásokat aláírták, legalábbis ha jól tudom, 17-et ilyenből már aláírtak, és Hán úr még a partnerségi megállapodásokat október végéig végig akarja vinni. A mi feladatunk az lesz, hogy egy vitát nyissunk ezekről az operatív programokról. Ez egyébként is így van megszabva magukban a megállapodásokban is. Az Porrebóri a szó. Köszönöm szépen. Én a konzervatív frakció nevében szeretnék kérdést feltenni. Először is azt kérdezem, hogyan látja a lehetőségét annak, hogy makroregionális stratégiát állítsanak fel a kárpáti régióra vonatkozó, amely legszegényebb területe az Európai Uniónak. A Kárpátok térséget, tehát egy külön témadossziét érdemel meg szerintem az Európai Uniós programok körében. Ön, mint új biztos, támogatná ezt az elképzelést? Um sunt uh, un instrument teritorial care... A makroregionális régiók azok területi eszközök, és ezek már bebizonyították a hasznosságukat. Vannak olyan makrorégióink, ahol kiváló eredményeket értünk el, például a Balti-tengeri makrorégió, vagy a Duna régió, és ezen kívül is az adriai régió eh, megalakításáról eh, már szó van. Ami a kárpáti régiót illeti, ott eh, elmondhatom önnek, hogy ez közel áll az én szívemhez is, ez az ötlet. Ön is tudja, hogy a makrorégiók elve mi, nevezetesen a kezdeményezésnek a tagállamoktól kell jönnie, én hiszek ezekben, mert a tagállamok energiáit így mobilizálni lehet, és megfelelni a kihívásoknak, ez lehetővé teszi az együttműködést, a párbeszédet is, amennyiben a politikai akarat megvan. Ön azonban azt is tudja, hogy a, az anyagi lehetőségeink korlátosak, a tagállamoknak kell ebben az ügyben, tehát makrorégiók ügyében lépniük, eh, a tanács elé egy ilyen javaslatot vinni, és eh, mi, a mi feladatunk pedig az, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy megoldják ezeket a problémákat, amelyek specifikusan jelen vannak az Adriai régióban, a Kárpátokban, stb. Ez Brüsszelből nem lehet megoldani. A helyi partnereknek, a helyi eh, szerveknek együtt kell működniük ebben a kérdésben. Hoz, alá kell még húzni a makrorégiók hozzáadott értékét is az eredmények jók, közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy mi a legmegfelelőbb válasz az adott régió, az adott régióban jelenlévő kihívásokra, és mindenkinek az adott régió ügyében vállalnia kell a sajátos felelősségét. A makro eh, régiók tudják mobilizálni a tagállamokat, a helyi hatóságokat és a bizottságot is a probléma eh, megoldásában. A jelenlegi eh, rendelet erre lehetőséget biztosít. Kérem, mindjárt kitartsa az idejét. kérdés. Köszönöm. Egy gyors második kérdés. Azt szeretném tudni, milyen, milyen nézetet val ön szerint. Milyen megoldásokat kéne meg bevezetni az Európai Unióban ahhoz, hogy csökkentsük, minimalizáljuk a a régiók közötti felettségi különbségeket. Hogyan biztosítaná azt, hogy a régiók potenciáját jobban tőkésítjük, jobban kiaknázzuk? És hogyan lehet gazdasági növekedést és munkahelyteremtést generálni, ami talán a legfontosabb célja a regionális politikának. Krecu asszony? Sigur, reducerea discrepanțelor economice. Természetesen a gazdasági különbségek, a szociális, illetve területi különbségek csökkentése, ez egy elsőrangú célja a politikánknak, a kohéziós politikáknak. Tulajdonképpen ez kötelezettségünk is, annak érdekében, hogy a tagállamokkal együtt le tudjuk csökkenteni ezeket a különbségeket. Nagyon kevés régió kapja meg a az alapok kb. 80%-át. Pont ezért mondtam az előbb azt a bevezetőmben, hogy ezeknek a tagállamoknak, akik ilyen hatalmas felet jut az alapjainkból, itt ugye főként kevésbé fejlett régiókról van szó, nos, de nekik is meg kell tenniük minden tőlük telő megtelhetőt annak érdekében, hogy a lehető legjobban ki tudják használni az alapokban rejlő lehetőségeket. Hiszen a kohéziós politika egy fontos és nagy erőfeszítés részét kell, hogy képezze. A regionális politikák ugyanis hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió egésze fejlődjön, és munkahelyeket tudjunk teremteni. És pont ez a célunk. A mi feladatunk is ebben rejlik, és abban, hogy a meglévő szabályokat a lehető legteljesebb módon bevezessük. A jelenlegi helyzetben a prioritásokra kell koncentrálnunk, és arra, hogy a lehető legjobb eredményeket kapjuk, és teljes mértékben ki lehessen használni azokat az alapokat, pénzügyi eszközöket, amelyek a rendelkezésünkre állnak. A tagállamoknak is ismernie kell az új lehetőségeket, de a másik oldalon nekünk is erőfeszítésünket kell erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy szolidárisak legyünk ebben a válság időszakban. Itt most főként a gazdagabb országokra gondolok Európában. Szolidaritást kell az egész Európai Unióban bevezetnünk. Egy perc áll rendelkezésre a kiegészítő kérdésekre is, biztos jelölt asszony, most pedig megadom a szót Jakubcsics úrnak. Üdvözlöm az ALDE képviselők nevében is, és bizonyára minden bizottsági képviselő nevében is. A 2020 utáni kohéziós politikáról szólva Eh, fontos azt mondani, hogy eh, a hiba eh, lehetőségeket is ki kell küszöbölni. Milyen intézkedésekre kívánja ön bátorítani a tagállamokat azért, hogy az ellenőrzési feladataikat komolyabban vegyék, mert a számvevőszék által azonosított hibák 50%-át a tagállamoknak már azonosítaniuk kellett volna. A második kérdésem, milyen politikát fog ön bevezetni a, a az adriai régióra vonatkozó mikrostratégia eh, végrehajtása érdekében. Köszönöm. Köszönöm, két perce van válaszolni, asszonyom. Ahogyan már elmondtam az előbb is, lesz egy értékelés eh, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is teljesítenek az egyes programok. És ez lesz majd, eh, vagy ez képezi majd a 2020 utáni időszakra szóló tárgyalások alapját. Nagyon érdekes lenne szerintem az, hogy eh, az Európai Parlament is részt vegyen ebben a vitában, a kezdet kezdetétől fogva, és hogy részt vegyen abban a munkában, amelynek a célja, hogy adaptáljuk akár költségvetési szinten is a 2020 utáni időszakra politikáinkat. Ezt azonban csak úgy valósíthatjuk meg, hogyha egy korrekt analízist végzünk, és remélem, hogy ez így is lesz, a jelenlegi helyzetről. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy az új intézkedések az exante feltételességet, az egyszerűséget, a partnerségi elveket, a pénzügyi eszközök felhasználását megvalósít, támogatják-e. Én szerintem elérkezett az idő arra, hogy ezt a fajta elemzést elvégezzük, és aztán majd meglátjuk, hogy a 2020 utáni időszakra ennek milyen hatása lesz. Minden esetre szerintem a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre kell, hogy a hangsúlyt fektessük, a 2020 utáni időszakra nézve. Azonban miután ezekből, ilyen régióból érkezem én is, Értem már, hogy mit gondol ön az esetleges bővítésekkel kapcsolatban. Sajnos azt a politikai döntést hoztuk, hogy a következő öt évben nem lesz további bővítés, tehát ebből a szempontból a regionális politika még fontosabb, ugyanis ez az egyetlen olyan eszköz, amely a stabilitáshoz és a fejlődéshez hozzásegítheti a külső régiókat, illetve a szegényebb régiókat, országokat. Vannak olyan tagállamok, akik, amelyek igen sok szempontból szeretnének az Európai Unióhoz csatlakozni, hiszen itt vannak a határjainkon, és mindannyian reméljük azt, hogy segíteni tudjuk őket, segíteni tudjuk ezeket az államokat, és a jövőben majd az unió részét képezhetik ők is. Köszönöm. Egyetértek azzal, hogy eh, valóban kombinálni kellene ezeket a politikákat annak érdekében, hogy stabilizáljuk eh, Dél-Kelet-Európát. A eh, következő kérdésem, hogy további teljesítményauditokra számíthatunk-e a hatékonyság, illetve a, az árérték arány megteremtése érdekében, és hogyan kívánja a bizottság az auditokat a kockázatok alapján meghatározni. Köszönöm. Egy perce van. Ezek az audit tevékenységek rendkívül fontosak véleményem szerint, ugyanis, ahogyan már elmondtam, minden egyes euró, amelyet az uniós költségvetésből elköltünk, azt jól, helyesen, hatékonyan kell elköltenünk. És nem csak, hogy hatékonyan, de a lehető legjobban. Úgyhogy ezt a gazdaság növekedés szolgáltába kell állítani. Nagyon sok az, ellenőrzés, és ez helyes is, hogy így van, mert a tagállamoknak is be kell vezetniük a garanciákat, és biztosítaniuk kell minden év elején azt, hogy hogyan költik el az alapokat, és hogy megfelelőképpen teszik ezt. Azonban amint gyanú merül fel, akkor az audit szolgálatok azonnal közbe kell, hogy lépjenek a bizottság részéről is. Ugyanis fontos az, hogy a közösségi vagy Európai Uniós költségvetést a lehető legjobban költsük el. Amikor súlyos esetek merülnek fel, akkor természetesen az OLAF lép közbe. Ez nagyon fontos. Nem beszéltem a hibákról, és elnézést kérek emiatt, de ez egy olyan pont, amelyről mindenképpen kell majd a jövőben is vitát folytatnunk. Most pedig megadom a szót Omar Zsé úrnak, Köszönöm. Biztos jelölt asszony, üdvözlöm Önt a GUE ENGL frakció nevében. A 23 milliárdról már beszéltünk, erre én visszatérnék, mert ez rendkívüli módon aggaszt bennünket, és megkérdőjelezi a regionális politikának a hitelességét, valamint az európai intézményeknek a hitelességét is. De ami még súlyosabb, ön is tudja, hogy egyes tagállamok arra várnak, hogy a CFP-t újra vitassuk annak érdekében, hogy ezt hogy a költségeket csökkenthessék, és támadást indíthassanak a regionális fejlesztési alap ellen is. Szeretném, hogyha ön kötelezettséget vállalna arra, hogy holnaptól kezdve mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a szenárió az alapok pénzügyi csökkentése ne fordulhasson elő. Ami pedig eh, fontos a 2020 utáni eh, időkre nézve is, milyen konkrét eh, intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a csalásokat, amelyek alássák az alapok teljesítményét, megszüntessük, illetve csökkentsük. Köszönöm. Să fiu sinceră, mă așteptam să mă întrebați ceva de... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést tette fel a távoli régiókkal kapcsolatban, ugyanis el is olvastam ezt a jelentést, és gratulálok az aggodalmakkal kapcsolatban, amelyek az unió legkülső régióira vonatkoznak. Ez számunkra is prioritást jelent. Az ön konkrét kérdésével kapcsolatban az a válaszom, hogy szerintem nem lehet most a meglévő alapok elosztását újra gondolni, úgyhogy a több éves pénzügyi keretről már lefolytak a viták, ezt egy hosszú folyamat során tettük meg az Európai Tanács, a Bizottság és a Parlament részvételével. Tehát most a jelenlegi helyzetben inkább arra kell összpontosítanunk, hogy a megél, meglévő szabályokat betartsuk, de azért van itt egy közös cél is, egy közös harc. Azért harcoltunk, hogy ne történjenek meg a költségvetés csökkentései, de amint önök is tudják, és ahogyan Van Nistelrooy képviselő is elmondta, ez megtörtént. Én most felkészültem erre a mai meghallgatásra, és átnéztem ezt a területet is, és az biztos, hogy a regionális fejlesztési politika rendkívül fontos, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sokan támolgatják a regionális fejlesztési politika alapelveit. Vannak, akik konkrétan csökkenteni szeretnék az ide becsatornázott összegeket is. Tehát ez egy nagy közös harc lesz, és pont ezért én most azt szeretném kérni, hogy önök legyenek mellettem, és én remélem, hogy a parlament támogatni fog engem ebben a harcban, Remélem, hogy együtt sikerül, sikerül majd erőfeszítéseket tennünk a meglévő jogszabályok betartatása mellett, hiszen az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament együtt fogadták el ezeket a jogszabályokat. Nekünk eredményeket kell felmutatnunk, ugyanis ez az egyetlen olyan Európai Uniós politika, amely befektetéseket eszközöl, és valóban felmutatható különbségeket tud produkálni az emberek mindennapjai szempontjából. Köszönöm, kiegészítő kérdés következik. Nos, valóban most akkor a periférián elhelyezkedő régiókról kérdeznék. Én is az, ezeket képviselem, az, ezeket a régiókat egy cikka szerződésen belül elismeri, a 349-es cikkről van szó, ez a cikk arról szól, hogy hogyan lehet ezeket a régiókat támogatni, milyen, milyen kezdeményezéseket kíván tenni annak érdekében, hogy ténylegesen megvalósuljon mindaz, amiről ez a 349-es cikk szól az Európai Unió politikájában, és azon belül is a biztosok kollégiumában ön is tudja, hogy a parlamentünk az év elején elfogadott, elfogadott a periférián lévő régiókról egy saját kezdeményezésű jelentést, milyen ott szereplő kezdeményezéseket kíván átvenni annak érdekében, hogy a jelentésben foglaltak megvalósuljanak. Köszönöm. Egy perce van képviselő, biztos jelölt asszony. Köszönöm szépen a kérdést. Nos, hát az Unió legkülső régiói valóban más helyzetben vannak, pont azért, mert különleges jogi helyzetben is vannak. Nagyon különleges az ő helyzetük, a földrajzi vagy geopolitikai elhelyezkedésük miatt az Európai Unió területétől messze esnek. Éppen ezért oda kell figyelnünk ezekre a területekre. Van is egyébként egy olyan cikk, amelyet mindenképpen tiszteletben kell tartani. Ez pont arra vonatkozik, hogy hogyan kell segítenünk az unió legkülső területeit. Nos, én európai biztosként egész Európát fogom támogatni, és figyelembe kell azt is venni, hogy vannak olyan területek, amelyeknek nagyobb szüksége van a segítségnyújtásra, és vannak olyan területek az Unióban, amelyekre jobban oda kell figyelnünk. Tehát én tervezem, hogy el is fogok látogatni a legkülső területekre, és megvizsgálom ott a helyszínen, hogy melyek a legnagyobb problémák ott. Ezek ugyanakkor az Európai Unió számára fontos szerepet töltenek be, hiszen az unió öm, rajtuk keresztül a világ más területeire ablakokat, ajtókat nyit, és én azt szeretném, hogyha az EU egésze, összessége növekedne és erősödne. Hogyha konkrét kérdései vannak még, akkor biztos, hogy erről a kérdésről Juncker biztos, bizottsági elnökkel és Katainen biztossal is érdemes felvenni a kapcsolatot. Portugália, Spanyolország, Franciaország, ahol ezek az ultraperiférikus régiók találhatóak, velük is fel kell a kapcsolatot, illetve az említett régiók elnökeivel, vezetőivel együtt kell a területet fejlesztenünk. Fontos tehát az, hogy önökkel is a kapcsolatot fenntartsuk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy milyen problémákkal küzdenek ezek a régiók, és minden lehetőséget meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy az Európai Unió ultraperiférikus régióit segítsük. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Van asszonynak. Jó reggelt kívánok az zöld frakció nevében, Krecó asszony. A városok szerepének fontossága a kohéziós politikában már említést nyert, nem csak a növekedés motorjai a városok, hanem sajátjogos felelősséggel bírnak az egzisztenciális szolgáltatások nyújtása tekintetében egész régióra vonatkozóan, és a 2020-as célok megvalósításában is. Ám a városokat a stabilitási és növekedési paktum kihatásai negatívan érintik a, az éghajlatváltozás elmi harcban, foglalkoztatás, szegénység harcban, a programok nem kapnak megfelelő forrásokat, és sok esetben vissza is kellett venni. Csökkenteni is kellett az elmúlt években ezeket, és az egyre növekvő munkanélküliség és kirekesztés mellett fontos célok ezek. Ön milyen konkrét hozzájárulást lát a kohéziós politika részéről annak érdekében, hogy a városok nem csak strukturális szempontból működőképesek maradjanak, hanem pénzügyi szempontból is működni tudjanak, sőt beruházásokkal tudjanak élni. Answer, please. Um, Ahogyan már korábban is elmondtam, az én véleményem szerint a városok természetes partnereink a regionális fejlesztés szempontjából, ugyanis a városokban koncentrálódnak a az Európai Unió lakosságának 75%-a itt él, tehát itt nagyon nagy a lakosság koncentrációja, és új lehetőségeket vetnek fel a városok a fejlesztés politikai szempontjából is. Ugyanakkor nagyon nagyok a kihívások, egyre nagyobbak a kihívások a városokban. Mire gondolok? Például szociális kirekesztés, és más hasonló problémák, és ön is említette, hogy fontos emlékezni arra, hogy a szociális szempontok oda szociális szempontokra oda kell figyelnünk, hiszen ez az Európai Bizottság egyik új prioritása is. A reformpolitikánk részét kell tehát képezze ez a megközelítés. Ugyanakkor elképzelhető, hogy nem tudjuk mindig a példákat, a jó példákat jól kommunikálni, de tudjuk azt is, hogy az Európai Unió azért nem csak gazdaságpolitikával foglalkozik, hanem odafigyel más kérdésekre is. Azt szeretné az EU, hogy senki sem maradjon le, hogy a szociális kirekesztettséget lecsökkentsük. És pont a regionális politika is közbe szólhat ebbe a folyamatba. Az Európai Unió ilyen módon közelebb kerül az állampolgárokhoz. Ami a jelenlegi becséseket illeti, 5,2 milliárd eurót fognak, fogunk a lakásépítésre, szociális lakásépítésre fordítani, de más eszközökre is, mint például egészségi, egészségügyi szolgáltatások, vagy például a szociális szektorba való befektetések területén. Önök is tudják, hogy nagyon sok szociális lakást felújítottak, és ezek fontos dolgok, ugyanis az emberek, akik a szociális kirekesztettséget élik meg, ilyen módon könnyebb életet kapnak, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy segítsük az ő életüket, és nagyon sokan ezt ebből már Pardon, <laughs> ez mikrofon. Pótkérdés. Köszönöm Krecu asszony a válaszát. Maga is beszélt arról, mennyire fontosak az ilyen egzisztenciális közszolgáltatások a városokban és a környező régiókban. A 2006-os fehér könyv az általános érdekű szolgáltatások fontos szerepéről beszélt a kohéziós politika összefüggésében, ahhoz, hogy ezt, ehhez hozzáférés kell biztosítani ezen közszolgáltatásokhoz mindenki számára. Nos, ez a dimenzió nekem hiányzik, nem látom a hatos kohéziós jelentésben eléggé kiemelve, és az elmúlt években jelentős liberalizáció történt ezekben az ágazatokban, egyfajta privatizációs nyomás érzékelhető az Európai Bizottság részéről is a közszolgáltatások sok ágazataiban. Hogyan kívánja garantálni azt, hogy ezek a szolgáltások, például a szociális lakásépítés, amiről beszélt, de mondjuk a víz, ellátás, infrastruktúra, képzés, egészségügy ne kerüljön, ne legyen további liberalizáció tárgya, és az önkormányzati állami kézben maradjon, és a kohéziós politikában ez megfelelő hangsúlyt kapjon. Köszönöm, csak egy perce van a válaszra. Mulțumesc și eu, așa cum spuneam, serviciile... Köszönöm szépen. Ahogyan elmondtam, a kulcsfontosságú szolgáltatások nagyon fontos szerepet töltenek be az emberek életében. Én szerintem ez egy közös érték az Európai Unióban is, mint ilyen kell, hogy megjelenjen. És ez egyébként megjelenik az alapjogi kartában is. Az is világos, hogy el kell ismernünk a lehető legnagyobb hozzáférési lehetőséget az általános érdekű szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a szociális kohéziót erősítsük. És ehhez sokkal nagylelkűbb politikára lenne szükség ezen szolgáltatások esetében, ide az oktatást, az egészségügyet, a gyermekek, gyermekvédelmet, kulturális szolgáltatásokat is be kellene foglalnunk, és nem csak a szociális lakás építést. Ugyanis az embereknek joga van ahhoz, hogy ezen általános érdekű szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, hiszen itt alapszolgáltatásokról van szó. És fontos az is, hogy a tagállamokat bevonjuk ebbe a folyamatba, hiszen itt egy társfinanszírozási modellre van szükség, és gondolok itt például arra is, hogy a közlekedési vállalatokkal kapcsolatos programok hogyan valósulnak meg, de a vízkezelés vagy a hulladékkezelés is ide tartozik. Pedig megad a szót Damatu asszonynak. Jó napot kívánok! A kérdésem a következő. A kohéziós politika a gazdasági kondicionalitás évében nagyon nehéz helyzetben van, ugyanis itt azért ellentmondásokat látunk a kohéziós politika és a gazdaságpolitika között. Ugyanis a gazdaságpolitika nem veszi figyelembe azt, hogy 10 tagállamban a kohézió több mint 50%-át emészti fel a közbefektetéseknek. A strukturális alapok is ide értendőek, amelyek tehát 50%-át adják a közbefektetéseknek, beruházásoknak. Nos, itt a gazdasági növekedés szempontjából fontosak a beruházások, a közberuházások épp úgy, mint a magánberuházások, de azok a régiók, amelyeknek igen nagyok a területi, szociális és gazdasági nehézségei, igazából még nehezebb helyzetbe kerülnek, ugyanis egy top-down megközelítést alkalmaz a kohéziós politika, és ez nem felel meg az ő igényeiknek. Az Európai Bizottság elvileg mindenféle szig- szinergiát biztosítani fog az alapok, illetve a gazdaságpolitika között. Hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani? Nem szabad ugyanis megengedni azt, hogy ezek az országok fizessék meg úgymond a számlát. Két percben lehet válaszolni erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Ahogyan ön is elmondta, valóban vannak itt problémák, ugyanis bizonyos tagállamok nem tudták felszívni egészen a mai napig sem, még akár az 50%-át sem annak, mint amit 2007 és 2013 között kellett volna kapjanak. Nagyon sok volt az akadály, főként az új tagállamokban, de ugyanakkor úgy tűnt, hogy azért az, új, az elmúlt években mégiscsak javult ez a helyzet és az Európai Bizottság feladata ebből a szempontból is az, hogy segítse ezen tagállamokat, főként az administratív kapacitások kiépítése szempontjából, ugyanis az én meglátásom szerint fontosabb ez, mint az, hogy konkrétan mennyi pénzt kap egy állam. Tehát fontos az, hogy az administratív, a közigazgatás megfelelőképpen működjön, mert a problémák az administratív problémákból is adódnak nagyon gyakran. A közigazgatás reformjára van tehát szükség, és én biztos vagyok benne, hogy így eredményeket fogunk tudni együtt felmutatni, hiszen a prioritásokhoz kötöttük az alapok felhasználását, tehát itt egyfajta paradigmaváltásra került sor. Azt is jól tudom, hogy olyan régiók is léteznek, amelyek nagyon sokat szenvednek, Szicíliára gondolok például, és mindenféle szempontból segíteni szeretnék ezen régióknak, hogy ne érezzék azt, hogy a gazdasági megszorító intézkedések túlságosan rátelepednek a, ezekre a régiókra. A kondicionalitást a tanács és a parlament közösen fogadták el. Tudjuk azt is, hogy volt közben egy nagy gazdasági válság, és a kritériumokat be kell tartani. Ugyanis ezek a komoly befektetési programok alapját képezik. Másként ugyanis csak pénzveszteségre kerül sor. Tehát ezek a makrokondicionalitáshoz tartozó feltételek, mint például az alapok akár felfüggesztéséhez vezető intézkedések, szerintem ezek nagyon jó intézkedések. Ugyanis ez nem szabad, hogy derültékből a villámcsapásként érkezzen, hiszen itt egy hosszú folyamat végén történik meg ez, legutolsó feltételességként többször is elmondják az, ennek az adott országnak, hogy hogyan kell megvalósítsa a reformjait. Sí, un'altra domanda. Van pótkérdése? a gazdasági szempontból a regionális GDP-re szeretnék rákérdezni. Ezek ugyanis a kohéziós politikán belül egy finanszírozási kvótát határoznak meg. Itt a tranzit hatás szerintünk nem megfelelő, ugyanis a területi kohézióban nem szabad egy gazdasági outputtal kapcsolatos mutatót használni alapként, már pedig a GDP az ilyen. Tehát itt egy sokkal szélesebb kritériumrendszerre lenne szükség, nem régi statisztikai adatokat és a különbözőségeket is figyelembe kellene venni. Nem tudom, hogy képes lesz az Európai Bizottság a kohéziós politikát radikálisan megreformálni annak érdekében, hogy a célokhoz hozzáigazítsa az alapok felhasználását, és ne kizárólag a mm, GNI alapú megközelítés legyen mérvadó. Please, for answer. Válaszra egy perc. Egy percet kap. Criteriul cel mai important care ar... Igen, valóban van vita azokról a feltételekről, a kritériumokról, amelyeket az európai finanszírozás feltételeiül kell szabni Nyilván a, az egyfőre eső nemzeti jövedelem az az összeg, amelyet legkönnyebb használni. A régiók finanszírozását az egyfőre eső jövedelemhez tesszük, attól tesszük függővé, amennyiben az nem éri el a megszabott százalékos értéket amennyiben ezt meg akarjuk választani, változtatni, ahhoz megállapodásra van szükség. Sem a bizottság, sem a parlament nem tud egyedül dönteni ebben a kérdésben. A tanácssal kell a vitát lefolytatni. Nyilván a finanszírozást a tényleges szükségek felé kell irányítani a partnerség elve alapján. Ez valóban azt jelenti, hogy a helyi szervezetek, a civil szervezetek bevonásával lehetővé válik az, hogy a polgárok, a régiókban lakó polgárok szükségleteire reagáljunk, ehhez megfelelő partnerségekre van szükség. Az Európai Unión belül különböző tradíciók léteznek, a történelmi háttér is különböző, vannak olyan országok, amelyek centralizáltabbak, vannak olyanok, amelyek kevésbé centralizáltak, nyilván egy párbeszédre van szükség ahhoz, hogy a különböző intézkedéseket ki tudjuk alakítani. Az új rendeletet pedig hozzá kell igazítani a tagállamok valóságához, annak érdekében, hogy a megcélzott régiók tényleges hasznát szolgáljuk. Köszönjük, most elkezdjük a második körünket. Szeretnék mindenkit emlékeztetni megint csak arra, hogy három perces szakaszok vannak a kérdésre és a válaszra. Egy perc a kérdés, két perc a válasz ideje. Már így is 10 perc csúszásban vagyunk. Kérem, hogy mindenki tartsa az idejét. Deutsch úré a szó először. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves eh, biztos jelölt asszony. Kérdésem arra vonatkozik, hogy gondolkozik-e abban, hogy hasonlóan a 2000-2006 közötti programozási időszak zárásához meghosszabbítsák a 2007-2013-as programok elszámoltathatósági időszakát. A legutóbbi kohéziós fórumon azon elődje Hán biztos úr kifejtette a reményét, hogy az év végéig mintegy száz operatív programot tud a bizottság elfogadni, ez azonban még mindig csak a töredéke lenne a tagállamok által tervezett 450-460 operatív programnak, így tehát az is kérdés, hogy tervezi, hogyan tervezi biztos erőt asszony felgyorsítani az operatív programok elfogadását de ismert tény, hogy a 2007-13-as időszak programjainak a kifizetése nem megfelelő, 23 milliárdnál is nagyobb a tartozás. Az elszámoltathatósági időszak meghosszabbítása csökkentené a nyomást az unió költségvetésén. A kérdés tehát az, hogy a korábbi elszámoltathatósági időszak határidejének a meghosszabbtásához hasonlóan tervezi e biztos jelölt asszony a 2007 13 as programok elszámoltathatósági időszakának meghosszabbítását. Thank you. You have two minutes to answer. Köszönöm, perce van. Știu că există această solicitare de... Köszönöm. Tudom, hogy megfogalmazott, megfogalmazódott igény arra, hogy ki bővítsük, kitoljuk a programozási időszakot 2014 eh, után, ugyanakkor nekünk eh, azokra a tagállamokra kell koncentrálnunk, amelyek valóban a 2007-2013-as időszakban nem tudták elkölteni, vagy nem használták fel a pénzeiket. Vannak olyan tagállamok, amelyek akár 50%-kal úgymond még annyit kihasználhatnának. Valóban a hatékonyságát ennek a finanszírozásnak növelni kell. Ugyanakkor Eh, én úgy gondolom, hogy eh, az abszorpciós rátának nem szabad feláldozni eh, magát a programot, csak akkor érdemes az abszorpciót erőltetni, hogyha a programok, illetve a projektek megfelelőek, állásokat teremtenek, konkrét állampolgári igényekre reagálnak. Őszintén megmondom önnek, kicsit nyugtalanít engem ez a, ez a hozzáállás, ahol eh, egy kicsit háttérbe szorul a minőség, eh, mert egyre gyorsabban akarjuk elkölteni a, az állami pénzeket, eh, holott valójában itt eredményeket kéne a polgároknak biztosítanunk nyilván a bizottsággal és a tanácssal leülünk, megnézzük, hogy mi történjen, mit lehet. Az olasz elnökség is kérte a programozási időszak kitolását, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források hatékonyságát eh, növeljük ebben a jelenlegi programozási időszakban. Eh, az operatív programokat, pedig a lehető leggyorsabban kell a 2014-2020-as időszakban elindítani. Köszönöm. Vón úr következik. Good morning. Uh, Jó napot, Kretszó asszony! Az Európai Parlament támogatta azt, hogy mechanizmusokat vezessünk be, mint a, a helyi közös támogatási terveket, az integrált területi beruházásokat, annak érdekében, hogy alulról felfele épüljenek fel a projektek, amelyet a kohéziós alapokból támogatunk. Első kérdésem, hogy ön biztosként bevezetne intézkedéseket, hogy értékelje ezen új mechanizmusok hasznát. Második kérdésem, vajon megvizsgálná, hogy a tagállamok partneri megállapodásai valóságosan partneri alapon kerültek összeállításra, bevonva minden stakeholder, minden érintettet? Minutes nem Szerintem két perce van a válaszra. Mulțumesc foarte mult, uh, după cum... Köszönöm. Mint ahogy uh, ön is tudja, a regionális politikában, inkább, mint esetleg más politikákban, a területek, a területi egységek azok, amik igazán számítanak. Én gratulálok ahhoz, hogy uh, ezek a területi eszközök megszülettek, ehm, integráltuk eh, eh, ezeket, és eh, ezek segíteni fogják a helyi szintet. Ehm, a jogkörök átcsoportosítása a helyi szint felé szintén növeli a helyi felelősségvállalást, mert ott történik a ebben az esetben történne a finanszírozás a polgárokhoz közel. Ami a partnerségi megállapodásokat illeti, megállapodásokat illeti, ön is tudja, hogy a lehető legjobban ki akarjuk használni ezeket az eszközöket. Tudjuk, hogy a szubszidiaritás elvét itt figyelembe kell venni. Ehm, a többszintű kormányzás megint egy olyan kérdés, amivel gyakran foglalkozunk, és önök is foglalkoznak. Ez ugyanis egy kiegészítő eleme a jelenlegi eh, rendeletnek, és ez a döntéshozatalt javíthatja. A tagállamoknak tudniuk kell arról, hogy miről mit tartalmaz az új rendelet, az Európai Bizottság pedig nagyon is odafigyel majd ezeknek az eszközöknek a végrehajtására önöket tájékoztatni fogjuk az egyes tagállamok által elért eredményekről. Köszönöm. Madame. Köszönöm. Asszonyom, a következő kérdés. Szeretném. Az önkormányzati helyi fejlesztés nagyon fontos a vidéki területeken az EU-ban, és ez a helyi partnerek bevonását is jelenti, például a vállalkozókat, aktív polgárokat és egyéb önkormányzatokat. A 2014-től 20-ig időszakban a vidékfejlesztési programokban az, a mezőgazdasági alapból támogató programokban ez kötelező módszertan marad, és választható ö, módszer a szociális alap és a halászati alap támogatás alatt levő projektekben. Nincs kétség afelől, hogy túl terhelték ezt a módszert úgy gondolja, hogy ezt a potenciál teljességig kihasználták ezt a programot, vagy lehet javítani, vagy lehet, hogy lejárt már ez a módszertan, és fel kéne váltani mással? Köszönöm, két perc van válaszolni. de fapt, Köszönöm. Ahogy már mondtam, a ez az eszköz rendkívül fontos. Ez a helyi hatóságok szempontjából azt teszi majd lehetővé, hogy felszabadulnak a helyi energiák, kiteljesedik a helyi együttműködés, és ösztönzi a civil szervezetek bevonását is a városok fejlesztési terveinek megvalósításába. Ezt a vidékfejlesztési politika gyakorlatilag tanulságainak levonásából fakad, ugye 20 éven keresztül folyt ez a politika. Ennek az eszköznek köszönhetően a kohéziós politika lehetővé teszi a helyi szintek bevonását. Ez egy fontos aspektusa a fejlődésnek, különösen a kevésbé fejlett régiókban, a vidéki területeken, illetve az EU legkülső régióiban. Az alapvető szükségletekre reflektál, és a mi feladatunk pedig az, hogy értékeljük azt, hogy a tagállamok ezt az eszközt hogyan használják fel. Emellett a helyi szereplők bevonását is a lehető legnagyobb mértékben ösztönözni kell. Ezek ugyanis partnerek, beleértem ezekbe a, ezekbe a a szereplői körbe a vállalkozásokat is, ők is járuljanak hozzá a szubszidiaritás elvének megfelelően a fejlődéshez. Köszönöm szépen, Bostinár úr a következő kérdés feltevője. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, üdvözlöm önt, Krecu asszony, kedves volt kollega. Nagyon örülök annak románként is, hogy egy román biztos jelölt került a regionális politikára. Most pedig angolra váltok. Tudnunk kell, hogy a 66 milliárd euró, ami a kohéziós alap borítékába került, az új Connecting Europe eszköz került előrázásra. Annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a nemzeti borítékokat ne torzítsa az a tény, hogy a Connecting Europe-ra vonatkozó kiválasztási eljárást Brüsszelből irányítják, és nem tagállami szinten, és ezért döntöttek úgy, és a mi szakbizottságunk harca volt ez, minden képviselőtársam hozzájárult ahhoz a sikerhez, hogy meggyőztük a bizottságot ahhoz, hogy a pénzt a tagállami csomagban tartsa 2016-ig. Kérdésem az, hogy ön hogy látja, milyen intézkedéseket tehetnek a tagállamok és a bizottság annak érdekében, hogy azok a tagállamok, amelyek nehézség adódik a kezelésben, teljes mértékben kihasználják a Connecting Europe eszköz elvét és finanszírozási elveit, és jó minőségű projekteket tudjanak végrehajtani. Köszönöm szépen, Bastinár úr. Én is szeretnék megköszönni az ön munkáját. A Connecting Europe eszköz tekintetében nagyon fontos szerepet játszott az előző ciklusban, és biztos vagyok, hogy jövőben is jól tudunk együttműködni ebben a témában. Az rendkívül fontos mechanizmus az ön által említett, mert nagyon erősen összekapcsolja a, a közlekedés, az energetika kérdéseivel, és az operatív programokban is megjelenti ezeket. A kohéziós alap nagyon sajátságos szerepet játszik majd a Connecting Europe eszközbe, eszköz finanszírozására, különösen a közlekedési projektek tekintetében. Ha megerősítenek e poszton, akkor arra törekszem, az lesz a feladatom, hogy együtt működjek igen szorosan a közlekedési biztossal és a többi főigazgatósággal amely érintett annak érdekében, hogy a minőségre koncentráljunk, és 2016-ra úgy tudjuk lezárni a projekteket, hogy ne vesszenek el a források. Meg kell próbáljunk minden eszközt felhasználni, például a Jaspers eszközeit, olyan beruházásokat eszközve Európában, amelyek sikere vihetik ezt a programot. Technikai támogatást is kell nyújtanunk, E programok végrehajtásában, és szerintem a közlekedési energetikai projektek stratégiai jelentőségűek és súlyúak. Ezért kell egy stratégiába illesztve végrehajtani ezeket a programokat, nagy figyelmet szentelve a végrehajtás menetének. Azt is biztosítanunk kell, hogy a, korlátozott források által támogatott projektek valóságos eredményt és változást tudjanak hozni, és a még fennálló operatív programokon levő szűk keresztmetszeteket kezelni tudják. Uh, thank you very much, Madam Chair. Winkler úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos jelölt asszony, ha gratulálják először, hogy jelezte, hogy szorosan együtt kíván működni a szakbizottságunkkal, és folyamatosan tájékoztatja azt. Szerintem ez egy természetes vállalás olyantól, aki 8 évet ülte pacsorokban, ám mindenképpen számon kérjük majd a jövőben is. A néppárt egyik prioritása a mi szakbizottságunkban az integrált megközelítés érvényesítése, és jó tudja, hogy a, a 2014-re 20 vonatkozó Common Provisions szabályozás közös stratégiai kereteket vezet be, és iránymutatást ad az integrált területi fejlesztésre vonatkozóan az Európai Strukturális Beruházási Alap révén. A partneri megállapodásokban ez az integrált módszertan azokra a részekre is vonatkozik, amelyekre az Európai Bizottsági döntések nem, amelyeket nem fednek le, ha kielégülnek ezek a kritériumok. Az én kérdésem az, ön, ha biztos lenne, hogyan bátorítaná az integrált módszertan eredményes alkalmazását a területfejlesztésre. You, you have only two minutes to answer. Csak két perce van, hogy válaszoljon. Köszönöm, Winkler úr. De, mint ahogy ön is mondja, ez egy természetesen felmerülő kérdés au membrii din uh, această comisie. Ismerem én is a képviselők tapasztalatait uh, itt uh, regionális fejlesztés területén. Korábban is folytattunk eszmecseréket, beszélgettünk. Én magam haszonélvezője voltam ennek a partnerségnek, és nyilvánvaló, hogy önökkel én konzultálni fogok tevékenységem során. ami pedig eh, a területi integráció fejlődését illeti, eh, integrált megközelítésekre van eh, szükség. Az Európai Unió számos területére kiterjed ez a tevékenység, az innovációra, az energetikára, a digitális társadalom fejlődésére. És a többi fontos, hogy együttműködjünk az európai politika összes többi területével, összetevőjével a szinergiákat megtaláljuk, és maximalizáljuk a kohéziós alapok hatását. Ön is tudja, és mondta is, hogy a regionális fejlesztési politikánk erős, erős korrelációt mutat más területekkel is. E, nyilván én nekem ennek érdekében együtt kell működnöm a növekedésért megbízott e, alelnökkel, illetve a szociális ügyekkel foglalkozó biztossal. E, nyilván a cél az, hogy elérjük a közös célt, nevezetesen Juncker úr programja megvalósuljon. Köszönöm szépen, Van Miltenburg úr kérdése következő. Köszönöm, hollandul fogom feltenni a kérdésemet. A biztos jelölt asszony, ma reggel többször beszéltünk már a városok fontos szerepéről. Tekintettel arra is, hogy az európai lakosság túlnyomó többsége városokban él. És ez, ez az arány csak növekedni fog a jövőben. Ezért kell megfelelő gazdasági fejlődést létrehoznunk a városokban, és fel kell lépnünk a társadalmi kirekesztés ellen. A kétszerutas stratégia a munkahelyteremtést helyezte homlokterébe. Kérdésem az, hogy ön osztja ezt a nézetet, hogy szükség van integrált megközelítés és módszertanra ebben a szakpolitikában is, egy nyílt napirendben, gyakorlati eszközöket pedig tervezett bevezetni ezen a téren jövőképéről beszélt már, ám fontos, hogy a, az állampolgárokat bevonjuk a regionális politikába a városi területeken is. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, dar aș vrea să fiu convinsă că am înțeles întrebarea. Este vorba despre... Én biztos vagyok benne, illetve nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem a kérdést. Ön a városokra vonatkozó stratégiára gondol? Urban, urban. Az a városi stratégiára gondol? Igen, erről van szó. Elnézést kérek, egy kicsit elveszítettem a fonalat. Nos, hát én azt mondtam, hogy a városok fontos dimenzióját képezik a regionális politikának számomra. Azért is mondom ezt, mert a regionális politikával megbízott biztosként ez egy fontos feladatom lesz, amennyiben megválasztanak. És ugyanígy a DG is foglalkozik ezzel a politikával, de a DG az más területekkel is ö, foglalkodik, miközben a biztos nem, tehát egy kicsit itt ö, eltérés van, tehát a jövőben talán össze kellene hangolni az illetékes ö, főigazgatóságoknak a megnevezését a biztos címével. Tehát talán itt egy kis kiigazításra lenne szükség, de az is világos, hogy nagyon fontos számunkra a városok hálózatai, ezek kapcsolatban fontos kísérleti tervek is zajlanak, illetve zajlottak már a múltban is. Gondolok például a, egy lipcsei programra, Malagán is van egy másik fontos hasonló program, amely a történelmi városokra vonatkozik, vagy a Csehköztársaságban, Brünnben van egy másik fontos hasonló kísérleti terve, de ezen kívül minden más tagállamot arra fogok ösztönözni, hogy a bevált gyakorlatokat cseréljék ki egymással. Mindenki ismerje azt, hogy mi történik máshol. Ezt a konzultációt egyébként a városi ö, kérdésekre hegyeztük ki. És nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert a következő lépés az az lesz, hogy ezen köz meghallgatás után megvizsgáljuk azt, hogy milyen eredményeket tudunk felmutatni. Meg kell hallgatnunk a városok és a régiók bizottságának tapasztalatait is, és mit mondanak ők, mit kell tennünk annak érdekében, hogy többet tudjunk tenni ezen a területen, és aztán majd meglátjuk, hogy szükséges-e hozzáigazítani újabb jogalkotást. Bresszó asszonyé a következő kérdés. Köszönöm szépen. Kedves Korina, én is szeretnék gratulálni, és minden jót kívánni. Az ön sikere egyben a mi sikerünk is lesz. Az Európai Parlamenthez intézett beszédében Juncker elnök egy három éves tervről beszélt, 300 milliárdos eurós tervről, és azt mondta, hogy ez egy kiegészítő büdzsé. Nos, az, hogy aztán ezeket az alapokat a kohéziós politikába hogy tudjuk beintegrálni, az a kérdés. Milyen szerepet kívánunk a régióknak és a városoknak adni mindebben? Hiszen a strukturális alapokra vonatkozó szabályokat már elfogadtuk, épp úgy, mint más alapokra vonatkozó szabályokat is. Hogyan gondolja ön, hogy ezeket az új forrásokat hogyan lehet a már meglévő politikákba beépíteni, annak érdekében, hogy erősítsük az új programozási időszakot? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut și... Én is sok sikert kívánok önnek és való igaz, hogy a régiós politika közös sikerünk kell legyen. A Juncker úr által bemutatott program nagyon nagyra törő, nagyon ambiciózus e tekintetben is. Meg vagyok győződve arról, hogy a kohéziós politika a, az EU költségvetés kb. negyedével gazdálkodva hozzájárulhat ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak, az a cél nevezetesen, hogy az első három évben látható módon javuljon a gazdaság helyzete és munkahelyek teremtődjenek. Szerintem a rendelet, a, rend, a szabályozás elég játékteret, elég mozgásteret enged meg ahhoz, hogy megoldásokat találjunk, találjanak az érintettek. De nagyon az Európa Bizottság egy nagyra törő tervének végrehajtásához. Juncker jelölt úr azt is elmondotta, hogy magán, a magánszféra forrásait is mozgósítani kell e beruházásokban. És ez talán egy más gondolkodásmódot, más kommunikációt is megkövetel, hogy a vállalatok megfelelő bizalommal forduljanak e programokhoz, hajlandóak legyenek beruházni ezekbe, és még jobban kell a rendelkezésre álló forrásokat is kihasználni, hogy valóságos multiplikátor hatásokat találjunk és célozzunk meg. Az mindezt értékelnünk kell, általában az innovációs területek azok, ahol a 110 milliárdos célt meg kell valósítani, az innovációt szélesebb körben értve, és különösen a KKV-kat megcélozva ezekkel a programokkal és támogatásokkal. Mert ezeket kell, a KKV-kat kell támogatni és bátorítani, ez lehet lényegi eleme a célok megvalósításának a prioritások meghatározásában is ez kell érvényesüljön. Question in from Mr. Fito. Fito úr kérdése következik. Köszönöm szépen. Bresszó képviselőhöz kapcsolódva a következő kérdést szeretném feltenni. Nagyon sokan, és köztük jó magam is, aggódnak azzal kapcsolatban, hogy ezt a 300 milliárdot valóban hozzáadott alapként értékeljük. Hogyan lehet garantálni azt, hogy ezen források nem a kohéziós politika során már korábban is ö, beprogramozott összegekről van szó. Tehát ez lenne a kérdésem lényeg, hogy itt most valóban új pénzekről van szó, vagy sem. Majd elképzelhető, hogy ö, a következő hónapok során ö, megtudjuk majd azt, hogy egy kicsit máshogy programozva ugyan, bújtatva, de végül is ugyanarról van szó, mint korábban. Hiszen a negatív gyakorlat már bebizonyította bizonyos programokról, hogy azok nem működnek, ezeket akarják esetleg most átszabni? Válasz. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben ki tudjuk majd használni azokat a lehetőségeket, amelyek a szabályzatban szerepelnek, nem tudom, hogy pontosan a kohéziós politika milyen arányban fog részesülni ebből a 300 milliárdból, de meg fogunk mindent tenni annak érdekében, hogy Juncker elnök ígéretét be tudjuk tartani. Én nagyon oda fogok figyelni a magánbefektetések területére is, erről még nem sok szó esett. Aztán még ezen kívül fontos lenne az is, hogy a tagállamokat is ösztönözzük abban, hogy olyan jogi döntéseket hozzanak, miszerint a társfinanszírozási részbe magántőkét is beépíthessenek. Ezen kívül pedig még úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy nagyon jó minőségű operatív programokról szülessenek döntések, annak érdekében, hogy befektetéseink leginkább azokat a területeket érítsék, amelyek a versenyképességet javítani tudják. Beszéltem már néhány példáról, gondolok például azokra a becslésekre, amelyeket az innovációs szektorral kapcsolatban alkottunk. Nos, itt az ambiciózus projektekhez hozzájárulhatnánk. Vagy vannak olyan intelligens megoldásokra vonatkozó projektek, amelyeket szintén tovább támogathatnánk. Ezekre egyébként ajánlásokat kapunk a tagállamoktól is. Amennyiben a versenyképességet javítják, akkor mindenképpen érdekes, hogy új munkahelyeket is teremthetnek ezek, sőt, akár megtöbbszörözhetik a befektetések mértékét is. Tehát szerintem ezen az úton kell elindulnunk, és amit most tehetünk, ez minden, amit most tehetünk Juncker úr ígéretének beváltása érdekében. Köszönöm, Nikolzan úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos jelölt asszony. Észak-Írországi választókörzetem nagyon sokat kapott a regionális támogatásokból éveken át, az Európai Unió támogatta Észak-Írországot más forrásokból is. 2007-ben Barozzo úr egy task force-t hozott létre, hogy Észak-Írország és Európa többi részének kapcsolatát segítse. A DG régióban, a főigazgatóságban külön célként fogalmazták meg a munkahelyteremtést a területen. Ez a task Force az ön, fő, az ön ö, ö, tárcájához tartozik. Tudja az biztosítani, hogy ez az Észak-Írországi Task Force továbbra is fennmarad, ha ön lesz a biztos? Másrészt hogyan látja ennek a csapatnak a szerepét a gazdaságfejlesztésben, és abban, hogy együttműködik velünk európai parlamenti képviselőkkel. Vagy lehet, hogy egy új Juncker Task Force csapat áll fel, amely még jobban tudja alkalmazni ezeket az eszközöket? Thank you. Please answer in two minutes. Kérem, két percben válaszoljon, biztos jelölt asszony. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez a munkacsoport, ez a Task Force Észak-Írország számára rendkívül fontos volt, mert hozzájárult ahhoz, hogy felgyorsuljon a békefolyamat, és Észak-Írországban megteremtődjön a béke, a megbékélés. Ez a Task Force folytatni fogja a tevékenységét. Erre nagyon is odafigyelünk. Fontos, hogy az Európai Unióban a megértés és megbékélés légköre uralkodjon. Ez a Task Force hozzájárult ahhoz, hogy a helyi hatóságok fejlődjenek, és eh, a fejlődést elősegítő programokat tudjanak kialakítani. Ami a Task Force-ot és annak a stabilitáshoz való hozzájárulását illeti, eh, a, a gazdasági fejlődés, a munkahelyek teremtése, a kölcsönös megértés mind abból fakad, hogy megértettük és feldolgoztuk a múltnak a tapasztalatait. Ebben ennek a task force-nak komoly szerepe volt. A regionális politikában egyébként több task force is létezik. Cipruson egy hasonló uh, munkacsoport van, amelynek célja, hogy az ottani két szemben álló fél közti hangulatot, illetve körülményeket javítsa. Mindezt annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg a múlt eseményei. Tehát nagyon is oda fogunk figyelni ezekre a munkacsoportokra. Mrs. Michels. Köszönöm. Michels asszony következik. Köszönöm szépen, Kretszó asszony. Részemről is szeretném üdvözölni itt a szakbizottságban a makrogazdasági feltételességi mechanizmusokról szeretnék kérdezni önt. Helyén való módon hangsúlyozta, hogy ezenek az eszköznek nem az a célja, hogy a tagállamtól elvegyen vagy visszatartson szükséges eszközöket, a stabil programok végrehajtásában. Hogyan kívánja megakadályozni azt, hogy a tagállamok tagállami szintűn való átprogramozással a régiók érdekeit semmibe vegyék, vagy figyelmen kívül hagyják, milyen módon szeretné a regionális és önkormányzati szint részvételét biztosítani az EU politika további alakításában a következő 7 évben, vagy ezt inkább ráhagyja majd csak a tagállamokra. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, ahogy azt már az előbb is mondtam. A makrogazdasági feltételességi mechanizmusok egy olyan intézkedés, amely végső eszközként áll rendelkezésre. Ismerem a parlamentben ezen a területen zajlott vitát. Önök közül a egyesek megkérdőjelezték ezt a feltételességi rendszert. Ugyanakkor bizonyos problémák miatt ez eh, elkerülhetetlenné vált, mert eh, olyan finanszírozások is történtek, olyan kifizetések is történtek, ahol nem követték a szabályokat. Ugyanakkor a bizottság ebben az értelemben nem a tagállamok csendőre, ez valójában egy támogatási rendszer a tagállamok számára, akiknek meg kell érteniük, hogy ezen feltételek a saját polgáraik érdekében is állnak, és így következik be a leghatékonyabb fejlődés. Ez gyakorlatilag egy, egy együttműködés, illetve párbeszédet lehetővé tevő eszköz a bizottság és a tagállamok között. Akkor, amikor egyáltalán felmerül a finanszírozás felfüggesztése, én a parlamentet is bekívánom vonni, és minden egyes országot úgy vizsgálunk meg, hogy figyelembe vesszük azoknak a jellemzőit. Tehát ebben az értelemben én osztozom az önfélelmében, ne, nem a népességet, a lakosságot kell e, megbüntetni azért, mert adott esetben a kormányuk vagy a regionális vezetésük e, elrontott valamit, vagy késlekedett a bizottság nem egyik napról a másikra függeszti fel a kifizetéseket, előbb figyelmeztetéseket ad a tagállamoknak, hogy a feltételeket teljesítsék. A kohéziós alap finanszírozási szabályai a tagállamokat arra bírják rá, hogy koncentráljanak a strukturális reformokra. Thank you. The next question. Köszönöm a következő kérdés feltevő. Badenaufi asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök, Ahogyan önök is tudják, az eurozónában nagyon sok probléma volt a gazdaságban, és az európai alapokat is nehezen tudtuk megfelelőképpen kezelni, illetve a stabilitási paktum is problémákat okozott. Ön kohéziós biztosként vajon úgy gondolja-e, hogy a kevésbé fejlett régiók társfinanszírozási rátáját ki lehet-e verni a kötelezettségek közül, és Katainen biztosan hogyan fognak erről egyeztetni? Uh, uh, Köszönöm szépen. Értem az Európai Parlament aggodalmát ezzel kapcsolatban, és az olasz elnökségét is. A régiók bizottsága is egyetért mindezzel, tehát arról van szó, hogy uh, a költségvetési hiány kalkulációjából vegyük ki a um, termelésre szánt beruházásokra vonatkozó részt. Ezt én magam nem dönthetem el, itt egy szélesebb körű döntésre van szükség, de úgy gondolom, hogy novemberben minden féleképpen beszélnünk kell erről, hogy a jelenlő, jelenlegi szabályok betartása mellett a rugalmasságot hogyan tudjuk megfelelőképpen kihasználni. Ugyanakkor a tanács felé is tolmácsolni fogom az önök aggodalmát. Beruházásokra van szükség a gazdaságfejlesztés területén, ez egy fontos probléma az is egy nagyon fontos probléma, amire ön ö, rámutatott, ugyanis ö, nem biztos, hogy ö, a tagállamok számára könnyű az, hogy ö, a költségvetési konszolidációt párhuzamosan tudják folytatni a beruházási kötelezettségekkel. Nos, ö, be kell fektetni a reálgazdaságba, de ugyanakkor ott van a költségvetési hiány ból származó presszió is. A stabilitási paktum azért valamennyi rugalmasságot tartalmaz a közberuházásokkal kapcsolatban, tehát itt van egy kis mozgástér a tagállamok számára. Ez főként azon tagállamokra vonatkozik, amelyek nehézségekben vannak, és ez egy olyan aggodalom, amelyet meghallgattam, amelyről nagyon sokszor hallunk, tagállami részről is, és úgy gondolom, hogy minden bizonyal részben be kell tartanunk a stabilitási paktumban foglaltakat, de ugyanakkor kihasználni a lehető legnagyobb mértékben azokat a lehetőségeket, amelyeket magában rejt. Majd meglátjuk, hogy novemberben ezzel a kalkulációval kapcsolatban milyen döntés születik. Következő kérdés. Stuger úr teszi fel. Voorzitter, van de ehm, top 10 van meest ontvangende landen. Köszönöm. Amennyiben megnézik a Transparency International listáját, eh, ott eh, korrupciós adatok eh, szerepelnek, és nagyon oda kell rájuk figyelni. És hogy hol szerepelnek ezen a listán azok az országok, amelyek a legtöbb pénzt kapják meghallgatva az ön válaszait olyan homályos dolgokat hallok, mint párbeszéd és együttműködés, én pedig kemény intézkedéseket követelnék. Ebben az értelemben intéznék önhöz egy felhívást, nevezzen meg egy olyan praktikus intézkedést, eh, amely segíthet nekünk például fekete listát készíteni olyan szervezetekről eh, és intézményekről, amelyek eh, már követtek el visszaélést vagy csalást. Szerintem ez egy olyan ötlet, ami önt segítheti. Ah, Köszönöm szépen. Sajnálatos, tény, de helytálló, hogy a kreativitást igényel a megoldás, és a jövőben lehet, hogy én is kreatívabb kell majd legyek, kreatívabb kell fellépjek. Azonban nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt, megvannak azok a megfelelő szabályok, pénzügyi szabályozás, amelyek a ö, pénzek mozgását kell, hogy kontrollálják. Tehát az intézményi és szabályozási háttér fennáll, nem kell újra kitalálni kreativitás révén. Az elmúlt ciklusban megszülettek, elfogadásra voltak olyan jogszabályok, amelyeket csak be kell tartani. Én ezeket a szabályokat és jogszabályokat be fogom tartani, úgy, ahogy azok elfogadásra kerültek a jogalkotó szándékának megfelelően. A konkrét problémát, amelyet említett, nyilvánvalóan kezelni kell, ez a kérdés, a hiba százalékok és a, a visszaélések aránya komoly figyelmet érdemel. A Transparency International jelentése is erről szól. Az OLAF és a bizottság megfelelő szolgálatai kell, hogy konkrétan foglalkozzanak ezekkel. A 2007-től 13 még terjedő időszakban 7% volt a hiba arány, és ebből csak 2% volt konkrét csalás vagy visszaélés. Jelentős részben tehát menedzsment végrehajtási hibák voltak. Ezért hogy fontos az igazgatási kapacitás erősítése a tagállamokban, annak érdekében, hogy az operatív programok a végrehajtásakor ne történjenek hibák, igazgatási és menedzsment hibák, és nagyon szigorúak is kell legyünk, ebben egyetértek önnel. A bevezetőben is beszéltem arról, hogy nagyon keményen szeretnék fellépni, ám nem csak a bizottság, az OLAF és az Európai Számbevőszék is olyan fórum és intézmény, amely a megfelelő felhasználást kell ellenőrizze. Mr. Blanco López. Blanco López következik. Mucha fuerza, con ideas claras. Köszönöm. Sok új ötletet hallottunk, és ez jó a régiók és városok számára. Engem a demográfiai helyzet aggaszt, ez az egyik legnagyobb kihívás. A jóléti állam fenntartása attól függ, hogy a demokratik, demokra, demográfiai problémákat, illetve egyensúlyi problémákat valamilyen módon kezelni tudjuk, illetve megfelelő számban teremtsünk munkahelyeket a fiatalok számára. Ide tartozik a kohézió elérése is. Azt gondolom, hogy ez a demográfiai kihívás egy olyan terület, ami, ami, ami egy összbizottsági munkát érdemel. Vannak elnéptelenedő és öregedő régiók, ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell, csak úgy lehet Európa dinamikus és versenyképes. Az Ön hogyan kíván ehhez hozzájárulni? Bineînțeles, um, împărtășesc opinia dumneavoastră. Köszönöm. Osztom a véleményét, és köszönöm, hogy felvetette ezt a kérdést, feltette ezt a nagyon fontos kérdést. Az Európai Unió már most szembe kell nézzen ezzel a kihívással, a demográfiai változásokkal, sok esetben negatív változásokkal a lakosság körében. 2030-ig háromból egy európai 60 évnél idősebb lesz, és ez nagyon nagy változásokat hoz a társadalom minden vetületében. És a gazdasági fejlődés mikintjét is meghatározza. Olyan jelenség ez tehát, amelyet, amelyet, amelyet figyelembe kell vennünk, esetleg módosítani is tudjuk, és például a, a, a munkahelyek mikéntjenek meghatározásával és a, a migráció szabályozásával, a bevándorlás szabályozásával. A kohéziós alapok figyelembe kell vegyék ezeket a tényeket, és a tagállamok figyelmét fel kell hívjuk arra, hogy legyenek, álljanak készen ezekre a változásokra, legyenek figyelemmel erre, és ez több mindent megkövetel részükről. A munkaerő képzése, fejlesztése, a képzési programok kell, hogy figyelembe vegyék mindezt. A munkahelyek teremtése és kialakítása, és a szociális szolgáltatások nyújtása is ide tartozik, hiszen van az egész kérdéskörnek egy nagyon fontos szociális vetülete, ami rendkívül fontos, hiszen a lakosság egy komoly százaléka az Európai Unióban az idősödés problémájával ö, kell szembenézni, azzal, hogy nincs elég ápoló, gondozó személyzet, és a szociális munkaügyi kérdéseket felelős biztossal kell ezzel együttműködjek, az ESA felhasználása is, a regionális kohéziós fejlesztések is, mind-mind figyelembe kell vegyék, hogy olyan infrastruktúrákat kell építenünk, amelyek feltét, megfelelő feltételeket teremtenek például az idősek ellátására. Tehát a demográfiai változás tehát az Európai Unió sok szakpolitikában megjelenő probléma. Mr. Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowna Pani Kretu, pozwoli Pani... Kretu asszony, üdvözlöm Önt, és e, kérdésemben visszatérnék a városokra, a várospolitikára. Az 5%-os e, határértéket Ön védelmezni fogja-e, tehát 5%-ot e, a városokra kell költeni, vagy adott esetben növelni -e is növelése ezt, a, ezt az arányt. Van egy paradoxon, amely abból fakad, hogy az 1303-as rendelet a vidékfejlesztéssel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag megduplázódik az, amit az agrárpolitika és a, és a regionális politika finanszíroz, tehát itt két helyről érkezik a finanszírozás. Lesz -e az ön részéről valamilyen intézkedés arra vonatkozóan, hogy elkülönítse ezt a két alapot, hogy a projekteket ne e, mindkét alapból, e, alapból támogassák. Ez egy olyan probléma, amelyet az általam képviselt választókörzet is megél. Köszönöm, két perc e, áll a rendelkezésre a válaszadáshoz, biztos előtt Köszönöm szépen. Amint már korábban kifejtettem, megismétlem ismét, a városok rendkívül fontos céljai a regionális fejlesztési politikának, és az 5%-os küszöbértéket, amely az integrált projektekben valósul meg, olyan projekteket céloz meg, amelyek úgymond pótlagosan kiegészítik a regionális politika általános végrehajtását. Tehát a városok és a régiók egyaránt kedvezményezetté lehetnek. Nagyon fontos, hogy lehetőség szerint a legjobb módon kapcsoljuk be a városokat ezekbe a programokba. Erről sok vita folyik. A szubszidiaritás elvét be kell tartani, a városok sok esetben teljesen önállóak, nem tudunk sokszor beleszólni, úgymond a, a fejlesztési terveikbe. Erről tehát sok közvita folyik, és sokan ellenzik azt, hogy új szabályozás szülessen a városokra vonatkozóan. A városokra szóló fehér könyvben kell kapcsolatban ö, nyílt köz ö, meghallgatást terveztünk, konzultációt, és ez ö, feltétlenül eredményes volt. Szerintem tovább kéne folytatni a vitát az Európai Parlamentben is, e közvita következtetéseinek értékelésére, továbbvitelére. Ami pedig a kettős finanszírozás eseteit illeti, ezzel is foglalkozni kell. Az Európai a vidékfejlesztésért felelős európai biztossal együtt kell megtaláljuk a hatékony fejlesztés legjobb módszertanait, esetleg újra alakítva a szabályozást, fontos, hogy ne tűnjenek el pénzek, illetve odaérkezzenek, ahol leginkább szükség van rájuk. Merci, Madame la Présidente. Madame la Commission. Köszönöm, biztos jelölt asszony. Én vagyok a tengeren túli francia területek egyik képviselője a három közül és én nagyon odafigyeltem a makrogazdasági feltételességi mechanizmusokról kifejtett véleményére, ugyanakkor arra felhívnám a figyelmet, hogy a dogmatikus alkalmazásnak katasztrofális következményei lennének a legkülsők régiókra nézve. Már ön is, ön is tudja, hogy ezek a régiók már most hátrányból indulnak, nagyon nehéz ezeket a területeket fejleszteni. Hajlandó-e a lehető legrugalmasabban hozzáállni ezeknek a régióknak a problémáihoz, ahhoz, hogy a munkahelyteremtés, illetve a gazdasági potenciál felszabadítása megvalósuljon. Remélem, hogy ezt az üzenetet terjeszti majd a biztosok kollégiumába is, hogy a kohéziós politikát figyelembe vegyék akkor is, amikor a stabilitási és növekedési paktum végrehajtásáról van szó. Köszönöm. Mulțumesc foarte mult. Um, Köszönöm szépen. Már korábban is elmondtam, hogy Egyetértek az önök által elmondottakkal, és az ön véleményével is. Amikor a kollégája megemlítette azzal kapcsolatos nem egyetértését, hogy ezek a területek úgy tűnik, mintha egy kicsit büntetésbe lennének, csak azért, mert távol vannak az európai központtól. Talán más biztosokkal, például Katainen biztossal, aki a gazdasági növekedéssel foglalkozik, illetve a munkahelyteremtéssel, együtt létre lehetne hozni egy olyan fórumot, amelyen ezen régiók vezetői is felszólalhatnának. Ugyanis sem ön, sem én egyedül nem változhatjuk meg az érvényben lévő szabályokat, és a stabilitási paktumot tiszteletben kell tartani egészen addig, amíg a tanács máshogy nem dönt. Ahogyan elmondtam, novemberben az olasz elnökség javaslatáról egy döntés születik majd, de én szerintem mi nem kellőképpen használjuk ki azt a rugalmassági lehetőséget, amely már most is benne van a stabilitási paktumban, és amely segítene pont azon országok esetén, amelyek nehézségekkel küzdenek. Az Európai Unió számára az önök területei külön kincset jelentenek, tehát itt egyfajta ö, integrációs megközelítést kell alkalmazni, és ugyanakkor fontos az is, hogy megőrizzük az erős összekötő szálakat, egyfajta harmonikus fejlesztés érdekében az ultraperiférikus régiókkal kapcsolatban is. Természetesen oda fogok figyelni erre a kérdésre, mert látom azt, hogy milyen problémákat okoz az, hogy messze vannak az EU központjából. Nagyon gyakran szigetekről van szó, és ilyen szempontból ugye földrajzilag is nehéz helyzetben vannak, és ráadásul ebben a mostani nehéz költségvetési helyzetben egyre rosszabb a helyzetük. Éppen ezért oda kell figyelnünk az ultraperiférikus régiók lakosságára is, még akkor is, hogyha a szerződésben amúgy is szó esik róluk. Arimon képviselőről. Köszönöm, elnök, Asszony, Kerecu asszony, visszatérnék a partneri elv érvényesítésére és a több szintű kormányzás kérdésére. Ebben a keret, a keret határozat pontosan meghatározza a viselkedési kódexben is, ahol is az önkormányzatok és az érdett civil szervezetek, valamint a szociális partnerek a korai szakaszban is átfogó módon kell, hogy részt vegyenek a végrehajtásban, és akár a megalapodások vagy a programok módosításában. Az írásos válaszában kérdésemre azt mondta, hogy különös figyelmet szentelek az európai partneri viselkedés kódex végrehajtására. A regionális politika tudnék akkor működik legjobban, ha minden szint együtt tud működni, és ezáltal elkerüljük az érdekütközéseket. Nagyon szép elvez, ahogy ön is mondta, osztom a véleményét, ám még szebb volna, hogyha konkrétan végre is hajtanák. Ebből adódik a kérdésem, kérem konkrétan válaszoljon rá. Az Európai Bizottság milyen módon konkrétan fogja megvizsgálni azt, hogy a tagállamok ténylegesen alkalmazzák -e ezt az elvet? Második kérdése: Mi történik konkrétan akkor, ha egy tagállam ezt a kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően tartja be? Van-e erre vonatkozó terve a bizottságnak? Thank you. We have two minutes to answer. Nem két perce van a válasz. Köszönöm szépen. Az a minőségi partnerség, amely az európai strukturális beruházásokkal kapcsolatban megvalósult, nagyon fontos számomra. És gratulálok egyébként a Regionális Fejlesztési Szakbizottságnak is, amiért az ötös, cikket, ötös cikk mellett kardoskodott, ugyanis ez kötelezi majd a tagállamokat arra, hogy a helyi önkormányzatok, a civil társadalom, a szociális felek véleményét is köteles legyen kikérni. És mindezt egy-egy program megvalósításának összes fázisában, a kezdet-kezdetétől egészen a megvalósításig, sőt az ellenőrzésig is. Ezen kritériumok bevetése tehát az operatív programok szempontjából is fontos, a partnerségi megállapodások szempontjából egyaránt. Amennyiben önök személyen mellett döntenek, úgy gondolom, hogy Hán biztossal a logisztikában azért nagyon sok mozgástere lesz az együttműködésnek, lesznek itt változások is, ugyanis országról országra haladva azért más a helyzet. Más a helyzet délen, más a helyzet északon, mondjuk Belgiumban, egészen más a helyzet, ugyanis vannak olyan országok, ahol a helyi önkormányzatoknak a folyamatokba való bevonásának nincs meg a hagyománya és az is igaz, hogy bizonyos kérdéseket egyáltalán meg sem fontoltak korábban. Gondolok például a szociális partnerek bevonására. Erre nem volt kötelezettség korábban, most pedig már a programok tervezésekor és a megállapodások megkötésekor erre hangsúlyt fogunk helyezni, ugyanis a tagállami javaslatokat meg kell, hogy előzze a helyi szintű egyeztetés. Ez a legnagyobb garancia arra, hogy az alapokat nem fogják szétaprózni olyan projekteknek, amelyeknek nem lesz hatása azonnal az emberek életére. Azok az alapok, amelyeket lekérnek, csak azért, hogy rendelkezzenek európai alapokkal, de amelyek nem felelnek meg az azonnali és konkrét igényeknek, amelyeket a lakosság támaszt. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen beruházásokat eszközöljenek most egy ilyen nehéz helyzetben. Tehát itt egészségügyi szolgáltatásokat kell létrehozni, valóban szociális indítatású szolgáltatásokat, és ezért gondolom azt, hogy a tárgyalások során nagyon oda fogok figyelni erre és remélem azt is, hogy önöke, önökben partnerre fogok találni ezzel kapcsolatban, és időről időre be fogok számolni a tárgyalások menetéről. A Régiók Bizottság egy másik fontos partner ebben, ugyanis ott nagyon sok információval rendelkeznek, és ott vannak a helyi és regionális önkormányzatok képviselői. Aztán az üzleti világot is be kell vonnunk ebbe az egész folyamatba, vannak ugyanis olyan régiók, ahol nincsenek egyetemek például, vagy nincsen elég olyan felelős személy, aki közbeszólhat. a, megértem, hogy elnézést kér, de hát az időt tartani kell, félbe kell szakítsa. Következő kérdés feltéve Reintke képviselő. Köszönöm szépen. Önök a Kretszú asszony kollégák a tagállamokat arra bátorítják, hogy a partneri megállapodás operatprogramban vonják be a marginalizált társadalmi csoportokat. Különösen a romák szerepét említi az ESA szabályozása. Ám a korábbi tapasztalatok alapján nem világos, hogy vajon a tagállamok ténylegesen bevonják-e ezt a csoportot ebbe a folyamatba. A kérdésem az, hogy ön, mint jövőbeli biztos, hogyan tudja garantálni azt, hogy a társadalom szélén élő csoportok, mint a roma, jobb módon kerüljenek bevonásra, és jobban legyenek kedvezményezettjei a kohéziós politikának. Hogyan tud együtt működni a bizottságbeli kollégáival annak érdekében, hogy a cél megvalósuljon? Másik kérdésem a férfiak és nők közötti egyenlőség elve, amely az EU alapok általános szabályozásában megjelenik, ám nem elég világos a nemek közötti egyenlőség mainstreamingje nem csak az SZ-ra vonatkozik, hanem az RFA-ban és a kohéziós alapban is meg kell jelenjen hogyan tudja erősíteni azt, hogy a mainstreaming a kohéziós politikában megvalósuljon, és milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy a kohéziós politikában jobb, nagyobb figyelmet kapjon a nemek közötti egyenlőség célja. But anyway, you have a... Van. Egy perce van, bocsánat, erre a két kérdésre. Um, așa Köszönöm szépen. Mint ahogyan minden bizonyan önök is tudják, és már korábban is elmondtam, a leginkább marginalizált és nehéz helyzetben lévő a társadalmi csoportokra kell leginkább odafigyelnünk. Aggódnunk kell tehát ezen csoportok fejlődése szempontjából, és nem szabad, hogy senkit se hátrahagyjunk. Az Európai Parlament jól tudja azt, hogy nem volt egyetlen egy olyan szemeszter vagy év, amikor nem beszéltünk a roma stratégiáról, ugyanis ez egy európai szintű probléma, egy olyan probléma, amely nem egy tagállamra vonatkozik, hanem sok tagállamra, tehát közösen kell megoldanunk ezt a problémát. Ami pedig a regionális politikát illeti, nem lehetséges az, hogy konkrétan egy kisebbségre próbáljuk meg összpontosítani, mert itt a régiók kapnak támogatást. Az igaz, hogy a leginkább nehéz helyzetben lévő régiók kapják a legtöbb pénzt, és az is igaz, hogy ezen régiókban általában elég magas a rom, roma kisebbség, és azok, akik a programok összeállításával foglalkoznak, minden bizonyal figyelembe veszik ezeket az aspektusokat is. Az illetékes biztos pedig az európai szociális ügyekért felelős biztos, de ugyanakkor ez a kérdés engem nem igazán aggaszt. Én egy olyan országból érkezem, ahol nagyon sok roma él, és nem olyan régen Olaszországban jártam, láttam azt is, hogy ott helyi szinten milyen nagy erőfeszítéseket tesznek. Annak érdekében, hogy a roma kisebbséget integrálják. Tehát pénzt adnak ezekre a programokra, a gyermekekre vonatkozó programok, hogy iskolába járjanak a gyermekek. Azt is láttam, hogy vannak olyan kezdeményezések is, hogy a rendőrség is reggel segíti a roma gyerekeknek az iskolába eljutását. Tehát meg kell értetnünk ezekkel a közösségekkel is, hogy bizonyos kérdések nagyon fontosak, ilyen például az oktatás. Támogatjuk őket egészségügyi kérdésekben is, de meg kell értessük ezekkel a közösségekkel, hogy mik a prioritások. Az igaz, hogy fontosak a hagyományok is, de azért a normák mégiscsak ugyanazok. Úgyhogy helyi szinten amennyiben léteznek szolgáltatások, akkor azokat nem fogjuk, azok nem ablakon kidobott pénzt jelentenek. Olaszországban bizonyos programokban láttam ezt konkrétan is, ugyanis van itt egyfajta frusztráció, és igaz az, hogy többet kell tenni ezen a területen, de segítenünk kell abban, hogy ezen kisebbségek, ezen közösségek oktatási színvonalát felemeljük, de ezt integrált módon kell megtennünk. És úgy gondolom, hogy a szociális ügyekkel és a munkával foglalkozó európai biztosnak kell itt egy új stratégiával előállnia ezen a területen, az biztos, hogy a következő öt év során ennek a stratégiának meg is kell születnie. Azért, hogy konkrétan javuljon ezeknek a közösségeknek az élete. Ami az esélyegyenlőséget illeti, nos ezzel kapcsolatban nagyon sokat dolgoztam az elmúlt öt évben, fontos tehát ennek az alapelvnek a tiszteletben tartása, és nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy ez egy ex ante feltételesség lett, és a tagállamoknak ezeket a feltételeket be kell tartania. Amikor ex ante feltételekről beszélek, akkor ugye arról van szó, hogy még mielőtt megérkezne a pénz, már, meg kell, már be kell teljesülnie az adott feltételnek. Itt ugye az esélyegyenlőség rendkívül fontos ebből a szempontból, és a tagállamok meg is fognak mindent tenni ennek érdekében. Ugyanis ez feltétele lesz ahhoz, hogy a finanszírozások megérkezzenek, és én nagyon örülök annak, hogy kötelezővé tettük ezt a feltételt, ugyanis ez megmutatja azt, hogy európai állampolgárokként milyen emelt fővel járhatunk az em, a férfiaknak és a nőknek esélyegyenlőséget kell biztosítanunk, a kisebbségeket, akár a romákról, vagy akár másokról legyen szó, tiszteletben kell tartanunk. Köszönöm szépen hosszú válaszát. Arra kényszerülök, hogy egy perce korlátozzam a jövőben válaszait. Kérem, hogy igyekezzen tartani ezt a határt. Következő kérdés feltevője Uspaszkics úr. Thank you, Chair. I will speak uh, Lithuanian. Litvánul fogok beszélni. Jūs būsit komisarė, todėl kad... Tisztelt biztos jelölt asszony, remélem, hogy biztos jelölése megerősítést kap, mert válaszai szakértelemről tesznek tanúbizonyságot, ám a legtöbb kérdés többé-kevésbé hasonló irányba ment az abszolúciós kapacitás, a befektet beruházási prioritások kérdéseit érintették. Az én kérdésem kicsit más irányú lesz. Önnek közösen kell döntést hoznia majd a, a biztosok testületével a legtöbb esetben. E kollektív döntésekben sok esetben a vállalatok közvetlen támogatása minden, minden, minden esetben versenytorzítással jár. Talán több pénzt kellene juttatnunk a megfelelő infrastruktúra létrehozására, sem mint a vállalatok közvetlen támogatására. Mert, ez ut- mert az előbbivel mindenki számára jobb lehetőséget teremtünk arra, hogy vállalatot indítson és működtessen, mint hogyha már létező vállalatokat célzó meg támogatással. Jól tudom, hogy például a SAPART programok gyakorlatára támaszkodva, amelyet ismerek, ez sok esetben nagyon sok vállalat tönkretett, több pénz veszett el voltak épp e, e, e vállalati sődök révén, mint amelyet a szapárt programokból kaptak, kapott az állam. Hogyan lehet tehát ezeket az eszközöket jobban, hatékonyabban alkalmazni? Két perce van, hogy válaszoljon. Köszönöm, megpróbálom valóban betartani a rendelkezésemre álló időt. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést, meg azt, hogy elmondta véleményét is a kérdéssel kapcsolatban. Én meg vagyok győződve arról, hogy valóban fontos kérdés ez, mert nyilvánvalóan összefügg az eredményorientált munkámra vonatkozó fő céllal, azzal, hogy ne pazaroljunk el pénzeszközöket. És a tagállamok operatív programjai kell elsősorban gondoskodjanak erről, meg persze kérdés, hogy a programok mennyire foglalkoznak infrastruktúrális beruházásokkal, és mennyiben vállalattámogatásokkal. Vannak olyan tagállamok és régiók, amelyek legfőképp infrastruktúrális beruházásokat tartanak igényt, és valóban kulcsfontosságú ez különösen elmaradottabb területeken, ám ekközben a, a KKV-k támogatása szintén fontos, hiszen ezek alkotják a gerincét minden nemzetgazdaságnak. Itt hozzák létre a legjobb munkahelyet, itt generálható voltak éppen gazdasági növekedés. Mindig figyelmet kell vegyük az eredményorientáltság elvét, minden tagállam úgy kell meghatározza céljait, ahogy az leginkább illeszkedik sajátságaihoz és az egyes régiók sajátságos igényeihez feltétlenül hogy fontos, hogy jól kommunikáljunk a tagállamokkal, pontosan tudjuk, milyen változások adódtak, ebben fontos szerep hárul az Európai Parlamentre is. 2015 végére remélem, hogy az egy jelentést tudok majd bemutatni az önök körében, itt a parlamentben, amely az eredményorientált szakpolitika mikéntjéről, eredményéről szól, és arról, hogy milyen, milyen eredményt tudtunk elérni a 2007-13 időszakhoz összevetve. Miki úrfa. Hedasszony. Jag kommer att prata svenska. Köszönöm, svédül fogok beszélni. Ön is tudja, hogy a kapacitás is fontos szerepet játszik az ön területén. E, így kell majd kihasználni a különböző alapok e, teljesítményét, oda kell figyelni az igazgatási kérdésekre is, tehát amennyiben e, a szint eltér az ideálistól, és rosszul kerülnek felhasználva egyes régiókban az alapok, akkor arra reagálni kell, hogyan lehet ezeket a problémákat a tapasztalatok fényében az új rendelettel orvosolni. El tudná mondani nekünk, hogy az igazgatási kapacitást hogyan lehet javítani, mert szükséges, viszont jól kell csinálni. Emellett a partnerség intézményére kérdeznék rám, hogyan kívánja a független civil szervezeteket támogatni abban, hogy megfelelő szerepet játszanak, annak érdekében, hogy a regionális politika céljai megvalósuljanak. Köszönöm. Két percet kap, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Ez a fajta administratív kapacitás, amelyről beszéltem, sokkal fontosabb, mint hogy konkrétan mennyi pénzt kap az adott állam. Ugyanis enélkül nem lehet elérni azt, hogy a tagállamok vagy egyes régiók tényleg a legtöbbet hozzák ki a kapott összegekből. Tehát én teljes mértékben egyetértek önnel, az administratív vagy közigazgatási kapacitások kiépítése színek vanon feltétele a az alapok jó felhasználásának. Tehát én nagyon elkötelezett vagyok emellett a téma mellett, és ráadásul ezt már elmondtam korábban is. Vannak olyan régiók, amelyek sokkal kevésbé fejlettek, és amelyeknek problémákat problémáik adódtak az alapok felvétele kapcsán, azért mert administratív kapacitásaik nem voltak kellőképpen fejlettek ehhez. És ezen keresztül láthattuk azt is, hogy milyen problémák vetődtek fel. Mit is értek a közigazgatás vagy administratív kapacitások alatt? A hatékonyságot bizonyos administratív folyamatok lebonyolítására hogy oda irányítsuk, csatornázzuk be az összegeket, ahol arra leginkább szükség van. A mi feladatunk tehát az lesz, hogy segítsük az önkormányzatokat és a közigazgatást. Arra a közigazgatásra gondolok, amely konkrétan az alapok felhasználásával foglalkozik, és amelyek az európai alapok monitorizásával, audit folyamataival is foglalkoznak. Tehát fontosak a jó szabályok, és hogy megfelelőképpen tudjuk a bevált gyakorlatokat kicserélni ezen a területen. Én teljes mértékben hiszek a váltásban, és abban is, hogy a tapasztalatok cseréjén keresztül ezt meg lehet valósítani. Ugyanis, hogyha olyan államból érkezünk, ahol csak 25 éve lett vége a kommunizmusnak, nos hát, hogyha valaki egy ilyen országból érkezik, akkor tudnunk kell az, hogy mi az, ami működőképes, mi az, ami nem működőképes máshol. Mik a bevált gyakorlatok? És az is igaz, hogy a közigazgatási problémák nagyon nagy gondot jelenthettek az alapok felhasználásával kapcsolatban. És a bizottság ebben segíthet, hogy ezt, ezt az akadályt leküzdjük. De itt vannak itt más eszközök is gazdasági szinten, amelyek a programok létrehozását segítik. De azt hiszem, hogy elsősorban a közigazgatást kell segíteni. Oly sok mindent kell megosszom velünk, hogy emiatt nem tudja tartani az időt. Kérem, próbálja meg. Spiraki asszonyja a következő kérdés joga. Köszönöm, az a hitelválság és összeomlás, ami a, vág, a pénzügyi válságból adódott, a KKV-k tőkéhez és hitelhez hozzáférését rendkívül nehézé tette. Új pénzügyi eszközökre van szükség, hogy megoldjuk. A következő program, a mostani programidőszakban megoldjuk ezt, a magánszféra jobb bevonását előrányozva, a biztos asszony, a jelölt asszony szerint ezeket az eszközöket tovább kéne kiterjeszteni, annak érdekében, hogy a válság hatásait kezelni tudjuk. Talán tudják, Görögországban, hazámban nagyon nyilvánvalóak a válság negatív hatásai, és a, éppen a, a KKV-kben a legmagasabb a munkanélküliség. A strukturális alapok eszközeit nem csak új vállalatok nem csak új hitelek felütőre, hanem a már kihelyezett hitelek további finanszírozására lehetne alkalmazni, támogatná ezt a felvetést és ezt a megoldást. Uh, szigorka... Köszönöm szépen. Igen, nem gondolom azt, hogy Hát egyrészt eh, ért, egy, együtt érzek a nehéz helyzetben levőkkel, a görög néppel, és a kohéziós politika nagyon fontos szerepet játszhat e, e szenvedések enyhítésében, nem csak Görögországban, hanem a válság egyéb elságát érintett egyéb országokban nincs olyan tagállam, ahol ne lenne érezhető a válság negatív hatása. Persze eltérő mértékben talán. Voltak olyan tagállamok, ahol a felmerült az, hogy a szabályokat módosítani kellene talán, és az is érezhető, hogy kiestek állami támogatások, tőkehiány van. A kohéziós politika feladata az, hogy enyhítse ezeket a fájdalmas negatív hatásokat. Görögországban az Európai Uniós forrásokból érkező beruházások több mint 70%-át teszik ki be az új beruházásoknak. Nagyon sok ö, kezelni való probléma van az életminőség tekintetében is, és ebben az új generációk, az új regionális ö, támogatási programok új generációja lehet nagyon komoly hatással, és a pótlagos, kiegészítő beruházások számára is megfelelő klímát kell teremteni, ott, ahol az állami vagy a közösségi költségvetés forrásai nagyon korlátozottak, itt kell támogatni azokat az eszközöket, amelyek a magánszféra bevonását teszik lehetővé. Thank you. Thank you. Köszönöm. A következő kérdés Pentő asszonytól jön. Dantilla asszonytól. Köszönöm, Korina. Azt gondolom, hogy eh, a te képviselői tapasztalatod lehetővé teszi majd, hogy felismerd a szükségességét annak, hogy milyen fontos a jó együttműködés a bizottság és az Európai Parlament eh, eh, az Európai Parlamenttel. Ezt gondolom, hogy regionális biztosként erre te oda fogsz figyelni. Mások már említették az operatív programokban fellelhető hibákat. E, mi mit szeretnél tenni annak érdekében, hogy a hiba arány az operatív programokban csökkenjen. E, ez valóban egy komoly probléma volt 2007-2013-ban. Ezek a hibák azonban a mai napig megvannak. Köszönöm. Köszönöm, Viorika. köszönöm kedves szavaidat. Bizony, biztos lehetsz benne, hogy kapcsolatban maradok veletek. Ami a 2007-es, 2013-as programozási időszakot illeti a hibaarány 7% volt, ha az összeshez mérjük, a strukturális és beruházási alapok egészéhez néz, nézzük. Ez alapvetően magas érték, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkentsük ezt az arányszámot. Ebből azonban mindössze 1% volt a csalások aránya. Ezen ügyekben vizsgálat folyik, esetleg eljárás, és ezekben az esetekben elmegyünk akár a finanszírozás felfüggesztéséig is, amennyiben a csalás szándéka egyértelműen felmerül. Az európai adófizetők, az európai intézmények, a tagállamok mind elvárják ezt, oda kell figyelni az adófizetők pénzére, és megfelelően reagálni. Gyakran azonban pusztán administratív hibáról van szó. Ez a hibák nagy része. Ez abból fakad, hogy félreértették a szabályokat, vagy nem megfelelően alkalmazzák azt. Ezt a kérdést, ezt a problémát szintén kezelni kell, a közbeszerzések problémakörére is oda kell figyelnünk. Kiküldünk ilyen esetben szakértőket, akik tanácsot adnak a tagállamnak arra vonatkozóan, hogy hogyan húzzon legmegfelelőbben hasznot a mi programjainkból, illetve a rendelkezésre álló többi programból is. A tagállamokat támogatni kell ebben az erőfeszítésben. Köszönöm. Köszönöm, Bogovics úr következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos asszony, Romániába. Hol származik, én szlovén vagyok. Úgy gondolom, mind a két ország ismert arról, hogy alacsony a abszorciós kapacitása nehézségei vannak az alapok végrehajtásában, ahogy más keleti tagállamoknak is. Szerintem általában nem az a probléma, hogy nincs megfelelő forrás, hanem a tagállam nem képes megfelelően felhasználni ezt. Említette azokat a akadályokat, amelyeket le kell bontani, például a program készítéskor, a projektek megtervezésekor. Szerintem a partner, az operatív programok partneri rendszerre kell koncentráljunk. Az Európai Bizottság kell, hogy nyomon kövesse azt, hogy a célok megvalósultak-e vagy sem. Ön biztosként aktívan kell fellépjen a tagállamokkal szemben, proaktívan. És akár nem szabad megengedni a késedelmeket, a bizottság persze támogatást is kell adjon, ám nagyobb nyomást is kell gyakoroljon a tagállamokra, annak érdekében, hogy ellássák feladatukat, amelyeket a szabályok meghatároznak számukra. I beg you for a short answer. Kérem, kérem, röviden válaszoljon. Um, köszönöm szépen. Az is igaz, hogy voltak problémák az utolsó évek során, azért, mert ahogyan ön is elmondta helyesen, egyes államok nehézségekkel küzdöttek. De csak annyit tudok elmondani, amit már korábban is hangoztattam. Nekünk olyan szabályokat kell megalkotnunk, amelyeket aztán megvalósítunk, és a tagállamoknak tudniuk kell azt, hogy jól kell elkölteni ezeket az összegeket. Ettől a gondolattól nem térhetek el, nem szabad, hogy feláldozzuk a mennyiséget a minőség illetve a minőséget a mennyiség oltárán, és fontos az, hogy hatékonyságot tekintsünk legfőbb célnak. Koncentráljunk bizonyos prioritásokra, és akkor ezzel a szétaprozódást is elkerüljük. Vannak rendelkezésre álló alapok, ezekből kell dolgoznunk. Tudjuk azt is, hogy a regionális szektorban az legtöbb kiadás főként az innováció, kutatás, digitális ágenda, illetve KKV-k és a széndiokszid kibocsátás csökkentésére irányuló gazdasági tevékenységekre vonatkozik majd. Mindez egyszerűbbé teszi az európai alapok felhasználását is. Nem akarok most megint visszatérni az administratív kapacitások kérdésére, mert erről már elég sokat beszéltem, de megint csak ezt tudnám hangsúlyozni, hogy ebből a szempontból tényleg ez fontosabb, mint a pénz, hiszen a közigazgatás hatékony hatékonytalan működése miatt sokszor el se kerül a pénz az adott tagállamba. Tehát szerintem ebben kell segíteni a tagállamokat, legalább 2015-ig hogy egy kicsit jobban és többet költsenek. Következő kérdés Pietrowski úrtól érkezik. Unia Europejska zapowiedziała konkretną pomoc. Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt asszony, az EU támogatást ígért Ukrajnának, ugyanakkor mindez semmit nem ér akkor, hogyha az ukrán közlekedési hálózatot nem integráljuk az európaiban. Jelenleg nem léteznek azok a folyosók, közlekedési folyosók, amelyek Ukrajnát Lengyelországon át összekötnék. Én a Lublini régiót képviselem. Biztos jelölt asszony, támogat-e olyan fellépéseket és terveket a kohéziós politikán belül, amelyek beruházásokkal segítenék az E40-es útvonalat. Köszönöm. Rövid választ szeretnék kapni. Köszönöm szépen a kérdését. Mindannyian arra törekszünk, hogy kifejezzük az ukrán néppel érzett szolidaritásunkat, és azok többi állammal, amelyek szeretnek az Európai Uniós csatlakozni. Az Európai Bizottság részéről érvényesül az a politikai döntés, miszerint szerint jelenleg a bővítés a öt évben nem folytatódik. Ez a regionális politikára még nagyobb feladatokat és felelősséget ró ezzel összefüggésben, hiszen azok a programok, amelyek eh, e szomszédos országok eh, és makrorégiókat érinti, valamint az előcsatlakozási eszközök amelyek a szomszédság politika eszközei ez irányba hatnak. Itt együtt kell működjünk, tehát több ágazatban több biztossal, illetve azok az országok, amelyek sorolhatnám Moldávia, Ukrajna, Szerbia, amelyek szomszédos államok a szomszédság politika tárgyai, ilyen támogatással kapjanak. A Duna stratégia egy másik fontos téma, amely rendkívül komoly lehetőséget jelent arra, hogy konkrét cselekvéseket támogassunk, amelyek e régiók lakosságát hoz is eljutnak és támogatják ezeket. Az infrastruktúrális projektek is hatalmas fontosságúak ezekben a szomszédos régiókban. Nagy gondokat kell itt felszámolni, így a kohéziós alap jelentős része éppen ezért megy az infrastruktúrális beruházásokba. Ezt témává tesszük Hán biztos úrról, aki a szomszédos politikát felelős, amennyiben én leszek a biztos, és a közlekedési biztossal egy összképet alkotva, átfogó képet alkotva, az egész körül megvizsgálva, hogyan tudjuk a közlekedési kapcsolatokat létrehozni, a már meglevőeket javítani, és a szomszédos államokkal, az EU-n kívül államokkal kapcsolatba lépni a közlekedés eszközeivel is. Velina képviselő. Sorry. Bien, buenos días, señor. Jó napot kívánok, kedves Kretszú asszony. Ön is jól tudja, nagyon sok olyan helység van Európában, mint amilyen például az én hazám is, amely nagyon nagy lett csúszásban van a kifizetések terén. Mit lehet majd tenni annak érdekében, hogy a kedvezményezettek minél hamarabb hozzájussanak a pénz hez. Ezen kívül fontos azt is látni, hogy a 23-as cikkben arról esik szó, hogy a, az alapok makró feltételessége, mint például az egyik ilyen a deficittel kapcsolatos, nos hát ezeket nem tudjuk egyszerűen betartani. A Spanyolországban az összes önkormányzati kiadás az állami kiadások 33%-át teszik ki, de mégiscsak 10%-ot kapnak készhez az önkormányzatok. Tehát ebből adódik a hatalmas adóság felhalmozódás. Most ilyen szempontból még fontosabb számunkra a strukturális alapokhoz való minél hamarabbi hozzáférés. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az első kérdésre már választattam korábban, Van Nistelrooy úr által felvetett kérdésre, tehát a kifizetések késlekedésével kapcsolatban. Nagyon sok nem kifizetett számla áll az Európai Bizottságnál, és ezzel fogunk foglalkozni, ezzel kapcsolatban komoly vita folyik, hogy hogyan is lehet minél hamarabb és hosszú távú megoldást találni arra, hogy a kifizetések késésével kapcsolatban ne halmozódjon fel egy negatív kör, ördögi kör. Én értem jól, hogy ön mire utal, de itt nagyon gyakran gyakorlatias problémák állnak a dolgok hátterében. Én remélem, hogy önök is segíteni fognak nekünk, azzal kapcsolatban is, hogy a 2014-es év pótköltségvetése, illetve a 2015-ös évre vonatkozó költségvetési tervezés során elkerüljük ezt a lavina effektust, amelynek tényleg nagyon negatívak a hatásai. Ami pedig az arányosságot illeti, Itt ö, adekvált ö, intézkedésekre van szükség, teljes mértékben tiszteletben kell tartani ezeket az intézkedéseket a tagállamoknak is, de ugyanakkor figyelembe kell venni a gazdasági, szociális állapotokat az adott országban. Mindenféle vita előtt állok, és szívesen folytatok eszmecserét az esetleges változtatásokkal kapcsolatban is. Én azonban egy kicsit attól tartok, hogy ezeket a felfüggesztéseket a jövőben, illetve hogy szeretném, hogyha a felfüggesztéseket megszüntetnénk, és minden részemre megküldött információt meg fogok osztani ezzel kapcsolatban önökkel is. És ez a legutolsó olyan feltétel, az, hogy felfüggesztjük az alapok kifizetését, ez csak akkor történik meg, hogyha már minden más egy sokkal hosszabb folyamat részeként nem hozott megoldást. Köszönöm szépen. Egyetértek a kollégákkal a csalással kapcsolatban, hiszen ezekre sok utalás történt, és én remélem, hogy egy másik helyszínen majd egyszer több idő lesz arra, hogy ön kifejtse az ezzel kapcsolatban elfogadni kívánt intézkedéseket. De most jelenleg inkább az értékelésekről szeretnék beszélni. Arról, hogy a múltban hogyan is programoztuk a, pro, tehát a programok korábban nagyon sokszor mennyiségű vagy mennyiségi elvű mutatók alapján kerültek meghatározásra, és nem annyira minőségi szempontok voltak fontosak. Éppen ezért azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ön hogyan kívánja átstruktúrálni a rendszert az új program időszakra. Jó. A kérdés első felére az átláthatóság jelent megoldást. Számomra világos az, hogy zéró toleranciát kell a, toleran- a csalással kapcsolatban meghirdetni. Itt a DJ régió és az OLAF közötti együttműködés nagyon fontos ebből a szempontból, és egy állandó együttműködési formát kell kiépítenünk velük. Ezt a megelőzési és korrektív szinten egyaránt meg kell valósítani korábban is. A tagállamoknak megküldtük az a, ezeket az információkat, de a tagállamoknak is tudniuk kell azt, hogy igen szigorúan bíráljuk a csalási kezdeményezéseket. Tehát ilyen szempontból a már irány, tehát a már meglévő irányelveket is tiszteletben kell tartani, a technikai segítségnyújtáson keresztül is segíthetjük a tagállamokat ebben de erről már beszéltem azt hiszem korábban is. Ami pedig az értékeléseket illeti, szerintem itt a legfontosabb az az, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek ezek a programok. Új munkahelyek, gazdasági növekedés, szerintem ezek a legfontosabb gondolatok, ugyanis válság van, nem szabad a minőséget feláldozni a mennyiséggel szemben, és nem minden áron a magas arányú alapfelhasználás kell, hogy a fő cél legyen. Nem, arról van szó, hogy minőségi programokat kell megvalósítani, és hozzáadott értéket kell, hogy képviseljenek ezek a programok. Tudom, hogy van egy erős vita a kritériumokkal kapcsolatban, a GDP alapú elszámolással kapcsolatban, de mégiscsak én szerintem a legfontosabb az új munkahelyek teremtése, és ez a kritérium kell, hogy vezéreljen bennünket. The next question is... Köszönöm. A következő kérdés Papadakis úrtól jön. Köszönöm, Krecu asszony. Hazámban, Görögországban nagyon sok pénzt költöttek infrastruktúrára. Ez szükséges a gazdasági fejlődéshez. Szükség volt áradás elleni beruházásokra, földrengés védelmi beruházásokra, helyi szolgáltatásokra, például iskolákra. Itt az elszámoltathatóság egy, elszámolhatóság egy kérdés, amennyiben az európai szemeszter kegyetlen intézkedéseit megvalósítják, akkor ezek a pénzek elvesznek, és itt különösen a helyi szolgáltatások végére gondolok. A probléma az, hogy a megszorítások és a szemeszter aláássák azokat az erőfeszítéseket, amelyek korobban, korábban a ö, különbségek eltörlését eredményezték volna. Köszönöm. Kérem, gyorsan válaszoljon, vagy röviden. Köszönöm. Ami a feltételességi mechanizmusokról van szó, itt egyelőre hipotetikus témákról beszélünk, továbbra is folytatni fogjuk a párbeszédet a parlamenttel, különösen akkor, amikor egyáltalán ilyen problémák ténylegesen felmerülnek ami pedig a, az áradások elleni védelmet, illetve a földrengések kárainak elhárítását illeti. Itt a természeti csapások következményeinek enyhítésére szolgáló alap is szolgálhat. Ezt egy másik biztossal együtt közösen vizsgálnánk meg. Nyilván a természeti katasztrófáknak az ilyen jellegű utáni kárelhárítás fontos. Én magam is szolidáris módon viszonyulok a dél-európai országok iránt. Spanyolország, Görögország, Olaszországra gondolok, a válság következményeit enyhíteni kell, ehhez kell hozzájárulnia a kohéziós politikának, és a jövőben is így lesz, ebben biztos vagyok. A tagállamok komoly nehézségekkel néztek szemben, meg kellett szilárdítaniuk az államháztartást, a fellendülést szolgáló intézkedések is nehezek voltak. Biztos vagyok abban, hogy a novemberi tanácsi ülés ezt figyelembe fogja venni. Köszönöm. Pekne. Okova asszony következik. Ja mám identickú otázku, ako už podal môj kolega z Polska v úvode, takže... Hasonló kérdésem, mint lengyel kollégámé volt, nem ismétlem meg. Inkább után követném a válaszát. A Kárpát régió stratégiára vonatkozó kérdés. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és bizony a Románia számára is rendkívül fontos ez a stratégia, a kárpáti térség. És persze nem lehet nulláról kezdeni, jelenleg ezek az érintett tagállamok szorosan együttműködnek egy sor területen, arra van szükség, hogy több kezdeményezés szülessen, és várunk ilyet önöktől is. A parlamenti képviselők is nagy segítséget nyújtatnak ebben. Kérdésem az, hogy konkrét régiókba kiutazik-e majd, hogy megnézze, hogyan hagyják végre az alapokat ott helyben. Meghívnám például Kelet-Szlovékiába, és akkor ez alatt elmehetne, megnézhetne Lengyelországot, Magyarországot is, talán Ukrajnát is, megnézni, hogy a Kárpát régió stratégiája mennyiben képes majd válaszolni jövő kihívásainak. Uh, Köszönöm. Köszönöm a meghívást. A makrogazdasági stratégiák jól látható stratégiák, én támogatom ezeket. Ezek uh, mozgósítják a tagállamokat, és együttműködésre késztetik őket, mert az egyes régiókat érintő kihívások közösek, azonosak. A Duna stratégia szintén elvezetett annak idején oda, hogy a miniszterelnökök, román és osztrák miniszterelnökök is találkoztak és megállapodtak eh, a többi eh, ország eh, képviselőivel, akik szintén csatlakoztak ez, ehhez a stratégiához. Azt gondolom, hogy egy ilyen stratégia lehetővé teszi, hogy minden szereplő részt vegyen annak kialakításában. Nem csak a kormányzati szereplőkre gondolok, hanem a helyi hatóságokra, eh, amelyek ebben a régióban működnek, és ők értik legjobban a helyben jelentkező igényeket, illetve ők tudják azt is, hogy ezeknek az igényeknek hogyan lehet megfelelni. Nem lehet mindent Brüsszelből irányítani, nem tudjuk, hogy mi történik a Duna mentén vagy a Baltikumban, innen az nem látszik. A technikai támogatást meg kell adnunk, de ezeknek a makrogazdasági programoknak a működése alapvetően a tagállamok kezében van. Köszönöm. Ami pedig a meghívását illeti, nagyon sok régiót szeretnék meglátogatni, majdnem 300 régiónk van, a lehető legtöbbet meg szeretném látogatni. Hán úrnak az öt éve alatt sikerült eljutni az összes régióban. Lehet, hogy akkoriban még kisebb volt az unió. Az első látogatásom az nyilván egy olyan régiót fog érinteni, amely leginkább kedvezményezettje ezeknek az alapoknak, és ahol egy sikertörténetet is meg lehet vizsgálni, de nyilvánvaló, hogy itt elsősorban azokra a régiókra gondolok, amelyek leginkább igénylik ezeknek az alapoknak a támogatását. Nyilván a régió főigazgatóság igazgatójával látogatni kell ezekbe a régiókba. Nem arról szól a dolog, hogy büntessünk, a dolog arról szól, hogy segítséget nyújtsunk, mert azt várják a, a tagállamok és a polgárok is. Jó. Köszönöm szépen, nagyon fontos, hogy ezt erről értesüljünk. Ám 25 perces késésben vagyunk. Ezért kérek mindenkit, a következő 10 kérdés feltévőit is, hogy rendkívül röviden kérdezzem, hogy tudjuk tartani valamiképp az időnket, és a biztosasszonynak asszonynak jelöltözöm, hogy csak egy percet adok válaszokra. Következő kérdés feltevője, Schmidt asszony. Köszönöm. Folyamatosan gond, gondokat okoz a bürokratikus és administratív végrehajtása a strukturális alapok nyújtotta támogatásnak. Az Euróbarométer kérdései azt mutatják, hogy az, az emberek bizalma jelentősen csökkent az Európai Unióban. 70%-a az állampolgároknak korrupciót nagyon fontos problémák tartja az európai intézményekben. Ezen túl a statisztikák, az OLAF statisztikája 2013-ból azt mutatják, hogy a csalás és korrupcióra vonatkozó esetek száma nőtt a strukturális alapok végrehajtásában. Az átláthatóságról sokat beszélt ön, ezért kérdezem, sőt kérem, hogy konkrétan válaszoljon. Mennyire pontosan fog együttműködni az olaf pontosan hogy néz majd ki az együttműködése az olaf És milyen tervé vennek a bizottságnak arra, hogy egy európai ügyészi hivatalt hozzon létre, és hogyan látja a korrupció elleni harcban való bevonásának lehetőségét, hogyan lehet bevonni az állampolgárokat magukat ebbe a harcba? Uh, mulțumesc foarte mult. Eu cred că... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az európai alapok szabályszerű és korrekt felhasználása olyan kérdés, amely eh, presztízs kérdés is, és a mi felelősségünk, hogy erről gondoskodjunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy, hogy eljátsszuk az emberek bizalmát. Éppen azért, éppen ezért kell, nem tolerálhatjuk a, a csalásokat és a visszaéléseket a DG régió nagyon szorosan működik már most is az Olaffal, hiszen a prevenció és a csalás elleni harc már most is fontos cél. És intézkedéseket szeretnénk hozni, javítva az alapok végrehajtásának átláthatóságát. Adott esetben rámutatva a hibákat. Ám nem minden hiba csalás, ezt azért világosá kell tenni. És az állampolgárok az EU-ba vezetett bizalma nem csak a regionális politika függvénye, ezt is látnunk kell. Ugyanakkor végig kell vizsgáljuk, hogy a regionális politika, rá kell mutassunk, miket hozott létre. Több tízezer munkahelyet hozott létre a régiós politika. Vállalatok tízezreit segítette a tevékenységükben, indította útra a támogatás. Ezt jobban kell talán kommunikálni is, jobban kellene megjelenteni ezeket a már meglevő eredményeket a jövőben ezen kell például dolgoznunk. Think Mr. Sosa Wagner. Sosa Wagner következik. Muy, señora candidata, muy resumidamente. Jelölt eh, asszony. Nagyon röviden fogok fogalmazni, mert tényleg nincs sok időnk. A strukturális eh, alapok és az Európai Unió összes alapja nagyon sok pénzt jelent. Ez a pénz, amely a tagállamok felé megy, és amelynek végső kedvezményezetjei alapvetően a polgárok. Ez erről a pénzről tudatosítani kell, hogy munkahelyeket teremt. Hogyan lehet rávenni közgazdászokat, újságírókat arra, hogy ezekből az alapokból tényleg munkahelyeket teremtenek. Azt gondolom, hogy ezt a narratívát nem nagyon halljuk. Nem nagyon értik az emberek, hogy eh, az európai intézmények ezen alapokat felhasználva ténylegesen munkahelyeket teremtenek. Mi a véleménye arról, hogy eh, külön, különbözőképpen értelmezik eh, az adminisztratív hatóságok, a nemzeti, a regionális hatóságok, valamint a számvevők, az auditorok is az egyes szabályokat a, amelyek irányítják az alapokat. Köszönöm. Kommunikálás sincs, Teljes mértékben egyetértek ezzel, javítanunk kell a kommunikációt. Azok a rendeletek, amelyek életben vannak, nem ismertek. Nem ismerik őket az emberek, nem ismerik őket a régiók, és nem tudják azt, hogy mik az egyszerűsítési elvek, vagy mik azok a az elvek, amelyek alapján könnyebben tudják felvenni ezeket az alapokat. És nem tudják azt sem, hogy a tagállamok mennyit profitálnak a kohéziós politikából. Ezen kívül azért arra emlékeztetnék, hogy az elmúlt 7 év során 590 ezer munkahelyet teremtettünk, 77 ezer kis és középvállalkozás kezdte meg a működését, a mi tevékenységünknek köszönhetően nagyon sok vasútvonalat építettünk, több mint 800 ezer 800 ezer kilométert építettünk újjá a vasúthálózatból, 5 millió állampolgár kapott szélessávú internet hozzáférést, 3,2 millió személynek van most hozzáférése az ivóvízhez, ezeknek a politikáknak köszönhetően. Ezt kommunikálnunk kell, el kell magyaráznunk az embereknek, hogy a kohéziós politika mindenhol ott van, a mindennapi életüknek része. És az embereknek tudniuk kell azt is, hogy ezt európai pénzekből finanszírozzák, tehát a 80%-át csak az európai programok adták. Köszönöm. Bostináró képviselő. Energia. Kedves Korina, az energia, megtakarítás, energiahatékonyság azok a legjobb módjai annak, hogy energiabiztonságról is gondoskodjunk, és a külső szállítóktól való rendkívül függőségünket csökkentsük valamiképpen. Gondolok itt az Európai Unió és Oroszország feszült kapcsolatára. Az energiastratégiát ezért újra kell gondoljuk, újra kell definiáljuk. És gondolni kell arra a tényre is, hogy a kohéziós alap e, ezen erőfeszítésekhez hozzájárulhat. Ebben a mi szakbizottságunk komoly szerepet játszhat, és az Európai Bizottság figyelmét fel kell hívjuk azon projektek támogathatóságára, amelyek a megújuló energiaforrásokat támogatják. Mit tesz annak érdekében, hogy a régiók azok is, amelyek hazámban, a te hazádban is hozzáférnek ezekhez a forrásokhoz, intelligens módon használják föl ezeket, és mit teszel annak érdekében, hogy gondoskodjunk arról, hogy a kohéziós csomag valóban hozzájáruljon az energiabiztonság javulásához, és egy új energiapolitika létrejötti az Európai Unióban. Uh, vreau să felicit această Biztos jelölt asszony. Köszönöm, és uh, gratulálok a regionális bizottságnak, mert a regionális bizottság komoly szerepet játszott abban, hogy a kohéziós alap és a regionális fejlesztési alap hozzájáruljon az energia hatékonysághoz és az energiaunióhoz. A jelenlegi finanszírozási keretek között minimum 38 milliárd euró lesz szánva a az üvegházhatású gázok csökkentésére, a lakások energiahatékonyságára, a középületek energiahatékonyságára, megújuló erőforrásokra. A jelenlegi geostratégiai helyzetben az ellátás biztonságba kell befektetni, valamint a megújuló erőforrásokba, mert a közelmúlt eseményei azt mutatják, hogy az energiabiztonságra jobban oda kell figyelnünk. Köszönöm. A következő kérdés Zeller úrtól következően. Köszönöm szépen, elnök asszony, Kretszó asszony. Az egyik vívmánya az Európai Uniónak abban áll, hogy a határok már nem érzékelhetők az emberek között, átjárhatóak a határok. Ám a határmenti régiók együttműködésében mégis azt látjuk, hogy a fővárosok akadályozzák ezt. Van egy létrehoztunk egy jogi eszközt, amely az elmúlt ciklusban erősödött is, az Európai Területi Együttműködés Szervezete vagy Szövetsége. kiáll le amellett, hogy ez a jogi eszköz, amely a területi együttműködés meghatározó eszköze, ott, ahol a nemzetállam, a tagállam a határon átnyúló együttműködést akadályozza, vajon ön és a bizottsága fellépe amellett, hogy ezeket az ellenállásokat, ezeket az akadályokat lebontsa? lényegi eleme ez a szomszédságpolitikának is, és az lehet, han úr jól tudja ezt, és bizonyal segítségére lesz ebben. A következő két évben harcolnunk kell azért, hogy a kohéziós politikának legyen jövője. Az elmúlt ciklus elején úgy tűnt, hogy, hogy a kohéziós politikát fel akarják adni sokan az ágazati politikák érdekében, azokra áttéve ezeket. Ön biztosítja -e az, hogy 2020 után is fennmarad a kohéziós politika? E- Nagyon köszönöm. Ahogy ön is mondja, a határok átjárhatóak, ugyanakkor a fejlettségi szint még nem ugyanaz. Vannak eszközök, például a határon átnyúló együttműködés különböző lehetőségei, amelyek szerintem sok helyen nagyon jól működnek. Ezek a határon átnyúló együttműködési módozatok pont azért jöttek létre, hogy bizonyos korábbi sebeket gyógyítsunk, amelyeket Európa korábban szerzett. Itt gondolok most például a francia-spanyol határra, ahol egy kórház épült, valamint a magyar-román határra is gondolok, ahol nagyon kiváló minőségű a határon átnyúló együttműködés. Én azt remélem, hogy ezek az eszközök is javulnak, fejlődnek. Ami pedig a területi integrációt illeti, illetve és a támogatást illeti. E, itt e, a helyi regionális hatóságok e, szerepére mutatnék rá. Ők tudják majd a megfelelő programokat létrehozni, ők ismerik legjobban azokat a problémákat, amelyekkel szembesülniük kell. Elnézést, elnök asszony, még annyit elmondok, hogy tudom, hogy a kohéziós politikát támadják annak érdekében, hogy csökkentsék az ott rendelkezésre álló összegeket. Én úgy gondolom, és azt akarom elérni, hogy 2020 után is megmaradjon a kohéziós politika, így fejlődik harmonikusan az unió, és így tűnnek el a különbségek, az egész Európa ebből profitál. Nem a következő kérdés joga. Rope úré. Ačiū, gerbiamą pirmininkę, gerbiamą paskirtoji kandidatę. Kadangi klausimai... Biztos jelölt asszony. A kérdések bizonyos szempontból megismétlődnek, úgy tűnik. Úgy gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy a jó kormányzás előfeltétele a szakpolitikák sikeres végrehajtásának egy sor ágazatban. A gyakorlat azt mutatja, hogy a legjobb eredmények akkor születnek, hogyha a regionális önkormányzatokat bevonják a különféle partneri viszony rendszerekbe. Ön milyen szerepet játszik majd abban, hogy a regionális kormányzás minőségét javítsa, ezt jobban bevonják a programokba, és milyen intézkedéseket hoz a gyakorlati decentralizáció elősegítésére a tagállamokban? Milyen konkrét intézkedéseket szán a decentralizáció érdekében meghozni? A jó kormányzással kapcsolatban azt kell, hogy mondanom, hogy ez az egyik legfontosabb, de itt megint megemlíteném a közigazgatás hatékonyságát is. Tehát azt hiszem, a helyi önkormányzatokat is be kell vonnunk a folyamatba, mert ez az alapfeltétele a jobb alapfelhasználásnak. Természetesen a partnerség megvalósulásával kapcsolatban fontos elmondani, hogy vannak ilyen típusú tanulmányok is, a tagállamoknak ezeket a tanulmányokat figyelembe kell vennie. Persze vannak eltérő esetek, és vannak olyan államok, amelyek teljesen decentralizáltak. Más országokban viszont centralizált jellegű a közigazgatás, de ettől függetlenül az intézkedések amelyről beszélni is fogunk, illetve hogy megállapodást kötünk majd a tagállamokkal. Mindegyik más figyelembe fogja venni ezeket a különbözőségeket. Köszönöm. Ez a kérdés Nikolzan úrtól jön. Köszönöm. A gyakorlati oldalon, ott a terepen, helyben nagyon sokan mondták azt nekem, hogy agályok vannak, hogy be, ha bevonták volna jobban a projektek létrehozásába, akkor beszéltek volna arról, hogy milyen negatív hatással van az, hogy a új programokat késéssel hozzák létre. Az oka lehet ennek, a késés oka lehet a, a, a tudatás hiánya, a, a tapasztalat hiánya. Ezért van a létfontosságú, hogy, hogy ne, ne vesszenek el az eredmények a késések miatt. Vajon az új, az új bizottság javasol-e változásokat Juncker új javaslata alapján az új struktúrában a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az átmenet a legzökkenőmentesebb legyen, és a programok késés nélkül indulhassanak, és mi hamarabb, a leggyorsabban éreztessék pozitív hatásukat az emberek, közösségek, vállalatok körében, és hogy ne veszenek el az eddig elért eredmények. Mulțumesc foarte mult. Există această nouă Köszönöm szépen a kérdést. Van itt egy új struktúra az Európai Bizottságon belül, és Juncker elnök úr ezt javasolta, tehát én mindazokkal együttműködésben fogok dolgozni, akik a regionális alapokkal kapcsolatban felelősségi kört kaptak. Ugyanis a kohéziós alapok, de ezen kívül a regionális fejlesztési alapok is ide tartoznak, és együtt kell működnünk Katainen alelnökkel, annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el. Ezt meg is fogjuk tenni, és azt hiszem, hogy fontos, hogy operatív programokat indítsunk el 2014 és 2020 között, és ezek minél sikeresebbek legyenek. Én azt is el szeretném mondani, hogy ezeknek a programoknak tényleg be kell indulnia. Persze azt is látnunk kell, hogy hogyan lehet ezeket a programokat illetve hogy a 2007-2013 közötti időszakot sikerel lezárni. Először erre van szükség. Köszönöm. Thank you. And the next question. Következő kérdés. Abans. úrtól jön. Köszönöm. Jó napot kívánok, Kretó asszony, itt vagyok. Me gustaría insistir en el tema de la cooperación transfronteriza. Gracias. Szeretnék én is egy kicsit a határon átnyúló együttműködésről beszélni. Ön támogatni akarja, de nincs finanszírozás erről. A Baszkföldön az együttműködés, a határon átnyúló együttműködés az országok közti együttműködésként valósul meg, ugyanakkor nagyon sok korlátja van ennek a határon átnyúló együttműködésnek, nem válhat igazán operatívvá, és sajnos túlzottan a központi kormánytól függ Említettük Írországot, Észak-Írországot, ahol a határon átnyúló együttműködés a megbékélést eredményezte, hozzájárult a békéhez. Ön maga is említette a ciprusi példát, de ugyanez igaz a Baszkföldre is, egy hasonló programot lehetne kialakítani, amely megfelel a baszkföldi igényeknek. Mit kíván tenni tehát a határon átnyúló együttműs a érdekében, mert azt gondolom, hogy jó akarattal, illetve a központi kormányok jó akaratára számítani nem mindig elégséges. Köszönöm, nagyon örülnék annak, hogyha Baszkföldön is megfordulhatnék majd, illetve ott helyben megvizsgálhatnám azt, hogy milyen problémák adódnak többek között a határon átnyúló Az is világos természetesen, hogy ez a kérdés szélesebb kört érint, és hogy a kormányokkal kell ebben az ügyben tárgyalni. Tehát a spanyol kormányjal, a regionális kormányzatokkal minden szintet bekapcsolva a megoldás kialakításába. És az is világos, hogy különféle érzékenységek, feszültségek vannak helyben, sajátságok, ugyanakkor magunk mögött kell hagyni a történelmet, a térképet, a hagyományos értelemben vett térképet, és ö, enyhítenünk kell a feszültségeket közösen. Például azok esetén is, akik éveken át, évszínek át komoly konfliktusban voltak egymással, ezen közösségek között is úgy kell együttműködniük, hogy a gazdasági fejlődés útjára léphessenek, ezt a legjobb módja annak, hogy régi konfliktusokat magunk mögött hagyjuk, a régi sebeket begyógyítsuk, és a történelmet magunk mögött hagyjuk ilyen értelemben. Együttműködve, határon átnyúló módon. Ebben teljesen értértek önnel, abban, hogy sokkal több figyelmet kell szentelnünk ennek a sajátságos témának, a határ mind a két oldalán közösen. Erre nagyon sok jó példánk is van. Thank you. Um, I'm going to be... Köszönöm én most eh, szokásomtól eltérően olyan kérdést fogok feltenni, amivel segítem önt, eh, és akár egy egyszerű választ is adhat, remélhetőleg azt fogja mondani, hogy igen. Én a West Midlands régióból származom. Eh, a West Midlands régió a küzd a legmagasabb szegénységi rátákkal az egész Egyesült Királyságon belül 21%-a a népességnek tényleg nagyon szegény, hogyan magyarázhatom meg a, az én választópolgáraimnak, hogy az EU pénzt költ például olyan dolgokra, hogy egy 5000 euróért népszerűsítse egy rajzfilmfigura az Európai Uniót, Magyarországon gymet építsenek, egy konditermet. Meg tudja ígérni azt, hogy hogy a pénzek pazarlásának véget vet, vagy legalábbis ilyen kétes projekteket nem finanszíroznak. Köszönöm. Igen. Természetesen érzem a felelősség súlyát a források hatékony felhasználása tekintetében, amely végül soron adófizetők pénze. És azok akik a legtöbbet kapják, a legtöbbet kell, hogy vállalják, és az ön régiója is az ipar elvonulásának áldozata, és kaptak európai támogatásokat ennek orvoslására, ezen folyamat megállítására. Úgyhogy biztosan el lehet magyarázni, akár egyszerű azoknak az embereknek, hogy milyen haszonnal jár számukra ezen program. Az átképzési programok az ön választó közetében amely az ipar elvándorlásának megállítását szolgálta. Egyike azon kevés régiónak Nagy-Britanniában az öné, amely valóban a, szegényebbek, a legszegényebbek közül sorolható, és mint ilyen kapott is támogatást. Remélem, hogy az új szabályozás nagyon precíz kritériumokat is meghatároz majd, hogy mit lehet támogatni, és pontosan mire használták fel a pénzeket, olyan példákat említett, amik hogy, hogy mondjuk konditermet építettek, vagy egyéb haszontalan e, célokra ment el, miközben vannak olyan területek, ahol munkahelyekre van szükség, ahol a luxus nem lehet megengedni magunknak. Ugye mindenki szeretne persze konditerembe járni, ám nyilván nem ez az Európai Uniós támogatások célja sokkal sürgetőbb célok vannak, több millió ember szegénységben él, munkanélkül él, ott van szüksége pénzekre, és nagy öröm lesz számomra, hogyha erről gondoskodhatok, és elmehetek például az önrégiójába is, hogy leépítsük ezeket az előítéleteket, mert Nagy-Britanniában úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban komoly ellenérzések vannak. Ezeket el kell osztassuk az állampalok érdekében, Nagy-Britannia sok régiójában is támogatást nyújtva. Thank you. Thank you. And... Köszönöm szépen. Következő kérdés. Austervicius úr. Köszönöm. Tisztelt biztos, kinevezett biztos asszony, a gazdasági válság után még mindig nagy problémák vannak a szociális és a gazdasági területeken, és az egyik vesztes, az pont a KKV-k köre hiszen őket a legjobban érintette a piacvesztés. Az Európa 2020-as programon keresztül és a további pénzügyi eszközökön keresztül Szeretnénk az abszorciós kapacitásról beszélni sokat, és nem, inkább, és nem annyira a beruházásokról. Mit fognak tenni annak érdekében, hogy a rossz értelemben lezárjuk ezt a témát, és inkább a KKV-k beruházását erősítsük. Milyen pénzügyi eszközöket javasolnak a KKV-k számára, hogy hozzáférést kapjanak az európai alapokhoz? Köszönöm szépen. A kis és középvállalkozásokra azt tudom mondani, hogy ők munkahelyteremtés, gazdasági növekedéshez hozzájárulnak, és őnek is jól tudják azt, hogy 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretben nagyon sok pénzt kapnak a KKV-k. A jelenlegi keret megduplázta a, ö, az összegeket, 140 milliárd euróról beszélünk, ez tulajdonképpen egy olyan összeg, amelyet csak akkor lehet majd felhasználni, hogyha meglesznek azok az operatív programok, amelyek fel tudják venni ezeket az alapokat de ugyanakkor nem szabad, hogy olyan helyzetbe találjuk magunkat, mint korábban, vagyis voltak úgynevezett intelligens programok, amelyeket aztán nem lehetett felhasználni azért, mert nem voltak kellőképpen jól kidolgozottak a programok. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból kell erősíteni a tagállamokat, hogy többet tegyenek a KKV-k segítése érdekében, és talán be lehetne vonni a folyamatba a privát szférát is, hogy ők is hozzátegyenek ehhez a öm, körhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Gérke úrnak. Köszönöm elnök asszony, biztos jelölt asszony a nem megfelelő igazgatási kapacitást, meg az egyszerűsítést nevezte meg célokként. A regionális politika az elmúlt évben ennek ellenére egyre bürokratikusabbá vált. Az alapok végrehajtása és a kritériumok egyre bonyolultabbá váltak. A bürokráciát le kell építeni a regionális politikában, egyszerűbbé kell tenni a projektek támogatásának mikéntjét. Egy megoldás lehetne az, hogyha nem az lenne, ha az Európai Bizottság, a tagállamok és az európai régiók egy, jobban kicserélnék tapasztalataikat. Mit teszne biztosként, hogy ezt a tapasztalatcserét erősítse? És egy kicsit konkrétabb kérdés. A dél a déldalmát partvidék Horvátország többi részre való összekapcsolását nem támogatja az Európai Uniós alapok köre. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy Horvátország és Bosznia-Hercegovina Határ területét jobban ellenőrizik és igazgassák, hogyha a Schengeni területre lép Horvátország. Köszönöm szépen. Köszönöm. A bürokrácia szerintem már most is nagyon sokat csökkent. A parlament is megszavazta a vonatkozó rendeletet. Én nem gondolom, hogy a bizottság egyedül tudná megoldani ezeket a problémákat, nem lehet egyedül egyszerűsíteni a bürokratikus folyamatokat sem. Ahogyan már korábban is elmondtam, nagyon sok olyan tagállam van, ahol a hozzáféréshez, az európai alapokhoz való hozzáféréshez 40 aláírás szükséges. Ez pedig nem az Európai Bizottságtól függ, hanem attól, hogy hogyan intézik közigazgatásokon belül ezt az ügyet a tagállamok. Tehát itt egyrésztről az egyszerűsítés, és másrésztről pedig az ellenőrzés szükséges, annak érdekében, hogy minden a törvényes keretek között maradjon. Két kérdés is felmerül bennünk. Az egyik az az, hogy egyszerűsítsünk, és a másik, pedig, másik oldalon pedig azt kérjük tőlünk, hogy a korrekt felhasználás érdekében több ellenőrzést végezzünk. Én mind a kettőt értem egyébként, és igazából mind a két célral is egyetértek. Egyszerűsítenünk kell a kedvezményezettek életét, de ugyanakkor nagyon-nagyon nagy fegyelemre van szükség a pénzfelhasználások területén. Tehát nem szabad, hogy az információ csere, illetve a tapasztalat csere szerepét alulértékeljük. Ez nagyon fontos, ugyanis nem minden tagállam ismeri pontosan a helyzetet, és azt sem tudják, hogy hogyan valósíthatják meg ezt, hogyan mehetnek el mondjuk Szevillába, és hogyan tudják a specializációs alapokat felhasználni. Van Nisztelrooy úr is mutatott ezzel kapcsolatban néhány példát. Bennem az a kérdés merült fel, hogy vajon hogyan lehetséges az, hogy néhány akadályt leépítsünk. És azt is megértettem, hogy bizonyos régiók elképzelhető, hogy központá válhatnak a feta sajt miatt, mondjuk Görögország, vagy a mezőgazdasági turizmus. Nem lehet persze minden régió szilikonvölgy, de ugyanakkor minden régiónak megvan az a különlegesség, ami oda vonzhatja a tőkét. És még a legszegényebb régiókban is vannak iskolák, egyetemek, közigazgatás, és igenis is le lehet velük ülni egy asztalhoz, és megkereshetjük együtt az erős pontjaikat. Ott van a pálinka Magyarországon, vagy a cújka Lengyelországban, a fetasajt Görögországban. Hogyha más nem találunk, akkor ezeket is erősíthetjük. Persze nem lehet mindenhol kutatóközpontokat építeni, de azért mégiscsak a lehetőségekről a régiókat tájékoztatni kell. Tudniuk kell a helyi önkormányzatoknak, hogy mi az, amit tehetnek. Igen, Szevillában ott van a lehetőség arra, hogy kihasználják az Európai Uniós alapokat, és úgy tegyék ezt meg, ahogyan azt a legjobban, amire leginkább hivatottak. Köszönöm az utolsó kérdés, joga, Vanna asszonyi. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés. A éghajlat vádolap elleni harcot és az ökológiai gazdaságot érinti, amely szerintem alárendelt szerepet játszott eddig. A bizottság júliusban a zöld gazdaságról egy nyilatkozatot tartott, illetve a befektetés, befektetési potenciált tájékoztatott, a fenntartató gazdaság, az új zöld munkahelyek létrehozásáról szólt ez. A strukturális alapok nem alárendelt szerepet játszanak ebben, sőt, épp ellenkezőleg a gazdaság ökológiai alakításában nagyon fontos szerepet játszhatna. Európában készek kell legyünk arra, hogy gyorsan megalósítsuk ezt az ökologizálását a gazdaságnak. Milyen konkrét lépéseket ten ön annak érdekében, hogy a struktúrális alapok és a kohéziós politika tekintetében erősítse az ökológiai gazdaság erősítését? Mulțumesc foarte mult, într-adevăr, în... Köszönöm szépen. Az új program időszak 14-től 2020-ig ezt az ökológiai dimenziót még jobban kidomborítja és fontosságát aláhúzza. 38 milliárdot költünk például az energiahatékonyság javítására az Európai nős költségvetésből, és a gazdaság általános ökológusát tételében is komoly programok vannak már most is. Fontos ez, és fontos azért is, mert a mindennapjainkat érinti az életminőségünket, azt, hogy a környezetünket hogy tudjuk javítani, hogy tudjuk a gyermekeink számára élhetőbbé tenni a környezetünket. Munkahelyeket is teremt mindez, és a meghallgatás során nagyon sokat beszéltünk már az új munkahelyek teremtéséről, a szabályok egyszerűsítéséről, az átláthatóságról, a korrupció elleni harcról. Ezek mind együvé tartoznak. És ha ezt a dimenziót az